meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf dann unsere Hölgyeim és Uraim, akkor folytatjuk a ülésünket, és nagy szeretettel köszöntöm körünkben az Európai Bizottság alelnök asszonyát, az igazságügyért felelős viviane Reding asszonyt, aki a strukturált párbeszéd keretében a jövőbeni jogszabályokkal kapcsolatosan látogatott el hozzánk, és tájékoztat bennünket a folyamatban lévő jogalkotási folyamatról. Rögtön át is adom neki a szót, és ahogy a bizottságban szokásos, utána következik a vita. Reding asszony, nagyon szépen köszönöm, elnök úr, igen, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves kollégák, nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek a mai napon, hogy beszéljünk azokról a fontos kérdésekről az európai polgárok és vállalkozások számára, és hát persze használom ezt a lehetőséget arra is, hogy elmondjam, hogyan próbálunk kikeveredni a válságból, és amit mi teszünk ebben az évben, az gyakorlatilag az igazság a növekedés érdekében motto alatt foglalható össze. Kezdjük a Brüsszel egyel. A ez egy olyan szabályozás, amelyet a bizottság 2010 végén fogadott el. Ez egy rendkívül fontos reform a belső piacra és az igazságügyi térségre, ugyanis ez a jogbiztonságot van biztosítani biztosítani a polgárok és a vállalkozások számára. És amiről mi, mi tárgyalunk, az az exekvatúra eltörlése, és ezek az exekvatúra eljárások nagyon nagy összegbe kerülhettek, annak idején 2000 eurót is elérhetett ez az összeg, és minden sok esetben akár egy évig is eltarhatott. Azonban az esetek 90%-ában csak megerősítették a már megszületett ítéletet, úgyhogy ez egy rendkívül drága formalitás volt, amelyre nincsen szükségünk, és ezen okból javasoltam ennek az eltörlését, de hozzátesszük ehhez a tisztességes, tisztességes eljárás iránti igényt, és javaslunk természetesen a bírósági illetékesség megválasztásával kapcsolatban is rendelkezéseket, a békéltetéssel is foglalkozunk, a választott bírósági eljárással megszületik a bírósági bírói illetékességről szóló

jogszabály, és ami a jelenlegi helyzetet illeti, ezek a jogszabályok nagyon könnyen kiüríthetők, és így ez késedelmet és költségeket okozhat a vállalatok számára. Ezért mi mindenképpen szeretnénk javítani ezeknek az egyezményeknek a hatókonyságát. Na most, ha megengedik, akkor egy másik példát is említenék a javaslatok közül. Szeretnék szeretnénk erősteni a választási bírósággal kapcsolatos megállapodást. A párhuzamos eljárások kockázatát szeretnénk törölni. Ugyanis itt megint csak kiderült az általunk végzett tanulmányokból, hogy az arbitrációs megállapodásokat akadályozzák azok az egyének, akik össze-vissza járkálnak Európában a bíróságok között, és megpróbálják megtalálni azt a bíróságot, amely a kedvük szerint tud döntést hozni. Ez megint csak költségeket, és késedelmet okoz. Szeretnénk a jogi védelmet biztosítani az uniós polgárok számára világszinten. Szeretnénk elősegíteni a világkereskedelmet, és megfelelő egyenlő jogszabályokat, egyenlő játékszabályokat kívánunk biztosítani a vállalatok számára, és a cél, hogy egy nagyobb hatékonysággal tudjanak dolgozni, és a, amit Svifka úr, az önök raportőre kidolgozott az elmúlt évben, az egy nagyon fontos lépés volt számunkra, hogy előkészítsük a Brüsszel egy felülvizsgálatát, és hát továbbra is számítok a teljes jogú együttműködésre ezzel a dossziéval kapcsolatosan. A második az adóssággal kapcsolatos. Júniusban fogom majd a jogszabályalkotási javaslatot előterjeszteni, amelynek a célja a határon átnyúló ügyletek elősegítése. Szeretnék egy új európai eljárást, önálló európai eljárást bevezetni, mégpedig azt, hogy hogyan lehet befagyasztani Európa szerte egységesen adott bankszámlákat és ez elősegítheti a késedelmet, a költségek csökkentését a különböző jogi eljárásokban, azon kívül növeli a jogbiztonságot a határon átnyúló kereskedelem területén, és a polgárokat ezzel arra ösztönözzük, hogy más tagállamokkal is keressék az üzleti kapcsolatokat, ami nem mindig történik meg, nem elegendő mértékben történik meg a mai napig, és itt én nagy örömmel várom, illetve üdvözlöm az önök kezdeményezését érzését ezzel kapcsolatban, és megint csak köszönet illeti McCarthy asszonyt, az illetékes ö, raportőrt, aki ezzel foglalkozott, tehát a hat számlák befagyasztására tett javaslatokkal, és ezeket a javaslatokat mi valóban eh, figyelembe fogjuk veszni. A harmadik elem az igazság a növekedés érdekében motto alatt az egy európai szerződés eh, kötelmi törvény. Ez egy eh, stratégiai prioritás a bizottság számára ebben az évben. A cél pedig az, hogy egy olyan javaslatot fogadjunk el, egy olyan jogi eszközre a 2011-es év negyedik negyedében, esetében. mi már előre haladtunk a munkában ezzel kapcsolatban. A szakértői csoport, amely a szerződéses joggal foglalkozik, segít a bizottságnak a tervezet kialakításában, hogy megtaláljuk a megfelelő eszközt. Ez már nagyon komoly munkát végzett, és áprilisban minden bizonyal be is fejezi a munkáját. Tudják talán, hogy volt közmeghallgatás, konzultáció is ezzel kapcsolatban 2010. júliusától 2010 2011. januárjáig tartott ez, és 300 válasz eredményezett, és a válaszok nagy száma mutatja, hogy milyen nagy az érdeklődés a mi törekvésünk iránt. És ebből az is kiderül, hogy milyen a kép. Azonban sok ellentmondás létezik még, kiderül, hogy nem minden esetben sikerül meghatározott véleményt megfogalmazni, ugyanis a kérdés még túlságosan elméleti, túlságosan potenciális, úgyhogy jobban örülnének, hogyha valami konkrétabb javaslatról kellene véleményt alkotni. Tehát a szakértők haladnak a munka befejezése irányába április végére. Ezt a munkát a websájtunkon meg fogjuk jelentetni, amint rendelkezésre áll, és köszönetet szeretnék mondani mondani már most az Európai Parlamentnek a hozzájárulásáért. Wallis asszony volt az, aki, aki a zöld könyv alapján kidolgozta ezt, a, illetve foglalkozott ezzel a kérdéssel, tehát az európai szerződéses joggal, de hát más képviselők is nagyon értékes módosító indítványokat terjesztettek elő a jelentés kiegészítése érdekében. Ez egy nagyon fontos input számunkra, és egészen biztos, hogy hasznosítani fogjuk annak érdekében, hogy egy megfelelő jogi eszköz dolgozzunk ki, amelyet én a magam részéről ősszel szeretnék majd előterjeszteni az örökösödési kérdés. Mi ezzel kapcsolatban is szabályozást javasoltunk. Ez egy rendkívül érzékeny és nagyon összetett kérdés, ahol a határon átnyúló együttműködésre feltétlenül szükség van. Tudják, hogy minden évben 450 ezer ilyen ügy fordul elő, és az örökösök nagyon hosszú folyamatokkal szembesülnek, válság bizonytalan kimenettel, nagy költségekkel, egyszerűen azért, mert nem közösek azok a jogszabályok, amelyek az örökösödést szabályozzák. A javasolt jogszabály megpróbál megbirkózni ezekkel a nehézségekkel, harmonizálja az igazságszolgáltatási szabályokat és az alkalmazandó jogot, mégpedig az általános tartózkodási hely lesz az új összekapcsoló elem, és ezt alkalmazzuk a vállás esetén is, és a tulajdon megoszlását illetően vállás esetében. Miért tesszük ezt Azért, mert ez a megoldás biztosítja, hogy egyetlen tagállam bírósága legyen illetékes foglalkozni az adott örökösödési ügyel, és minden vagyontárgy bárhol is található az, egyetlen egy jogszabály alapján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 szülessen arról döntés. És vannak ö, egyéb ö, autentikus dokumentumok, amelyeket egy tagállam ö, ad ki, azt el kell fogadni egy másik tagállamban is. Ez nagyon sok időt fog megtakarítani, és komoly megtakarításokat eredményez a polgárok számára. Hiszek abban, hogy az Európai Örökösödési Tanúsítvány az egy kulcsfontosságú innováció lesz ebben a folyamatban. Segít az örökösöknek abban, hogy más tagállamokban érvényesítsék jogaikat, jogaikat, és itt a polgárok valóban testközelből érezhetik, hogy Európa tesz valamit annak érdekében, hogy a problémáikat meg tudják oldani. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy eh, ez a jogszabály amely jelenleg néhány tagállamban érvényes, de ezzel kapcsolatban azt kell mondani, hogy ennek az egész folyamatnak az általános logikája a tagállamokban nagyon komoly támogatásra talált, és tudom, hogy önök is Lesner kollega jelentés tervezetét meg fogják vitatni. Remélem, hogy hamar meg tudnak majd állapodni ezzel kapcsolatosan a tanáccsal, is megszületik, remélem a megállapodás, és haladhatunk előre ebben az ügyben, amelyre már olyan sok állampolgár vár. És akkor következzen az a javaslat, amelyel múlt héten álltam elő. Igen, a múlt héten és ez pedig egy csomag, olyan intézkedések csomagja, amelynek a célja a jogbiztonság növelése nemzetközi párok számára a tulajdonjogokkal kapcsolatban. Két rendeletre gondolok, igazságszolgáltatás alkalmazandó jogszabály, jogi illetékesség, 60 millió ilyen nemzetközi házasságról tudunk, illetve bejegyzett élettársi élettársi kapcsolatról, és 650 ezer nemzetközi házasság és 10 ezer regisztrált, regisztrált partneri élettársi kapcsolat végződik válással, és akkor indul el a probléma, ugyanis a jogi kérdés azonnal felmerül, hogy hogyan lehet a vagyon megosztást elintézni a felek között. Ez egy rendkívül komplex jogi kérdés két oknál fogva ilyen komplex. Először is az adott törvény a nagyon különbözik, nagyon-nagyon különbözik az Európai Unió tagállamaiban, és a nemzetközi magánjog dönti, hogy mi alkalmas nemzetközi helyzetekre. Az eredmény az egy jogi iszonyat, egy jogi rémálom, mind az örökösök, mind pedig a nemzetközi házasságok, házasfelek számára, és hát már nagyon sok esetben felhívta a tanács a figyelmünket arra, hogy csináljunk valamit, most ezt meg megtesszük, és ez a magyarázata annak, hogy én ezt a megoldást kidolgoztam, és ebben is nagyon számítok az önök együttműködésére, hogy megtaláljuk a megoldást. És akkor most pedig, ha megengedik, akkor a állampolgársági kérdéssel kapcsolatban. Ez sokkal tágabb körű kérdés. A kollektív jogérvényesítés, illetve jogorvoslat kérdése. A bizottság nyilvános konzultációt kezdeményezett február elején. Az én szolgálatom égisze alatt. De nagyon fontos volt, hogy Almunia kolléga és Dali kolléga is részt vett ebben, együtt működünk ebben a dossziéban, mégpedig azért, mert horizontális és kiegyensúlyozott megközelítésre törekszünk. A konzultáció egy átfogó definícióra épül, ami a csoportos jogorvoslatot illeti, ideértve egy meghatározott magatartás megállítását, és a kártérítésre irányuló lépéseket, ez a kompenzációs vagy kártérítési jogorvoslat. A konzultáció nyitott, és a célja az, hogy következetes megközelítést találjunk. Egyelőre nem született döntés azzal kapcsolatosan, hogy születik-e majd jogszabályi kezdeményezés. Minden szempontot alaposan végiggondolunk és Végül egy olyan megoldást szeretnénk elérni, ami hozzájárul az egységes belső piac növekedéséhez, figyelembe veszi az adott helyzetet, amiben a KKV-k vannak, illetve a fogyasztók törekvéseit, szándékait. Mielőtt lezárom, elnök úr, még két kérdést szeretnék érinteni. Tudom, hogy ez komoly érdeklődést váltott ki az önök szakbizottságában. Az első a hágai konferencia kérdése a gyermekek elrablásával kapcsolatosan. Tudom, hogy Hutala asszony foglalkozik többek között intenzíven ezzel a kérdéssel az önök bizottságában. Az 1980-as ide vonatkozó hágai egyezmény megvalósítását igyekszünk minél előbbre lendíteni. 84 ország ratifikálta eddig ezt az egyezményt. Minden nemzetközi kapcsolatunkban a bizottság aktívan próbálta ösztönözni az érintett feleket az egyezmény további ratifikálására. És a külső igazságszolgáltatási stratégia keretén belül lehetőségünk lesz nem csak a hágai konferenciát megvizsgálni, hanem egyéb kérdéseket is, amelyek szintén fontosak a nemzetközi kapcsolataink szempontjából. Tehát az önök tanácsát szeretném mindenféleképpen figyelembe venni ez ügyben még egy elem, Berlanger úr, ugye ez elsősorban az európai bírósági, bírói képzés A kölcsönös bizalmat a jogászok között csak úgy lehet erősíteni, hogyha a képzést is fokozzuk. A Lisszaboni szerződés értelmében erre további lehetőségeink nyílnak. Éppen ezért egy közleményt készítek elő szeptemberre ebben a kérdéskörben. 2010 végén már egy konzultációra sor került, a bírói képzési hálózat kapcsán a magyar elnökség egy nagyon hasznos konferenciát szervezett Budapesten két héttel ezelőtt, és most szeretném, hogyha a nyilvános konzultáció keretében mindannyian részt vennének ebben a munkában, akik érdeklődést mutatnak a téma iránt. Nagyon fontos, hogy megkezdjük a vitát, a megbeszéléseket, meghatározzuk a prioritást élvező területeket, amelyeket európai szinten támogathatnánk. Ennek pedig nem más az oka, mint hogy a bírói képzés elsődlegesen a tagállamok felelőssége, a szakmai testületek feladata, és ezt nekünk európai szinten kell támogatnunk annak érdekében, hogy hatékony legyen a képzést, és ehhez kell a prioritásokat meghatározni. Elnök úr, ennyit kívántam dióhéjban elmondani, de biztos vagyok benne, hogy további kérdésekre számíthatok a képviselők részéről. Köszönöm szépen, biztos asszony, az átfogó előadás, és ez is rámutat arra, hogy Barozó elnök döntése igen helyes volt. Az igazságszolgáltatást fel kell karolni, és ez egy különös hangsúlyt is kap a jogalkotás területén, itt a belügy és az igazságügy területén. Többen szeretnének hozzászólni, kérdéseket intézni önhöz. Berlinger úr kap elsőként szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak a bevezetőjéért, és az exekvátorral, az öröklődéssel, a kollektív jogorvoslattal kapcsolatos kérdésekben. Ezek nagyon fontos ügyek a mi bizottságunk számára. Engedje meg, hogy a jogi, az igazságszolgáltatási kultúráról szóljak néhány szót. A parlament által a bírói képzés kapcsán elfogadott döntései, a Stockholmi program, az akcióterv kapcsán a következőt szeretném hangsúlyozni. Ahhoz, hogy a jogi rendszerek közötti különbségeket kezelni tudjuk, ehhez egy európai jogi kultúrát kell megteremteni, aminek keretében az ismereteinket, a tapasztalatainkat megosztjuk, összehasonlított tanulmányokat végzünk az egyes jogrendek között. A bírói karnak pedig ehhez képzési programokban kell részt vennie ennek keretében eh, mindenkinek meg kell ismerkedni a külföldi joggal, és eh, ez eh, Európában mindenkinek a jogi mentalitásának részét kell, hogy képezze. Az együttműködés európai szinten kell ösztönözni annak érdekében, hogy az oktatást, illetve a programot a szakma gyakorlóinak igényéhez tudjuk igazítani. És a bizottság várható közleménye ezzel kapcsolatosan figyelembe kell, hogy vegye az egyes tagállamokban meglévő különböző oktatási, képzési módszereket, valamint a különböző földrajzi területen a szakmájukat gyakorló jogászok gyakorlatait. Itt fontos, hogy a bevált gyakorlatokat kicseréljük, és ez rendkívül fontos egy európai szintű jogi kultúra kialakításához, és ez nem csak a bírákra kell, hogy vonatkozzon, hanem a teljes jogi szakmára. Az Erasmushoz hasonló csere program lehetne az egyik kezdeményezés, ami a vertikális és horizontális kommunikációt elősegítené a nemzeti bíróságok és az Európai Bíróság között. Nemzeti képző központokat és hálózatokat kell kiépíteni, és eh, fontos, hogy ők közvetlen kapcsolatot ápoljanak a nemzeti bíróságokkal, megismerkedjenek egymás jogi kultúrájával, és ezáltal hozzájárulhassanak egy eh, közös európai jogi kultúrához. Ez az elsődleges cél, nem pusztán az, hogy tanfolyamokat tartunk. Rendszeres fórumot kell teremteni, a bírák számára olyan területeken, ahol a határokon átnyúló kérdések elsősor, elsősorban felmerülnek, családjogi, ingatlanjog és egyéb területeken, és ezáltal lehet feloldani a különböző jogi vitákat, és kommunikációs csatornaként is szolgálhatnak, ezáltal hozzájárulva a kölcsönös bizalom erősítéséhez. Remélhetőleg ezt az egyetemek aktív részvételével is biztosítható. 2010. június 17-én született egy döntés a, bírósa, a bírói képzéssel kapcsolatosan, és a parlament maximálisan támogatja ezen a területen a megfelelő szakpolitika kialakítását a Lisszaboni szerződés szellemében. Itt legalább ennyire fontos az együttműködés erősítése. A parlament a nemzeti képzési programokat fel fogja mérni, és nagyon fontosnak tartja, hogy az ebből leszűrhető bevált gyakorlatok hozzájárulhassanak az együttműködés fokozásához, és ehhez figyelembe kell venni a parlament által készített tanulmány megállapításait. A különböző állásfoglalásokkal kapcsolatosan megemlítendő, hogy bizonyos szempontok, kérdések is meghatározhatók, amelyek az ilyen tanulmányokban elemezendők. Először is a parlament arra törekszik, hogy a meglévő intézményeket vegyük igénybe. A bírák maguk a leginkább alkalmas, potenciális képzettek. És fontos, hogy meghatározzuk a bevált gyakorlatokat az egyes tagállamokban, ezeket terjesszük, az európai igazságszolgáltatási kultúra decentralizált terjesztésére már vannak példák, az École Nationale de Magistrature példa erre Franciaországban, vagy az eu infra Hollandiában, Olaszországot is megemlíthetném, ahol a vonatkozó program hasonló elveket követ. A holland modell különösen követendő, ugyan korlátozott eszközökkel rendelkezik, de az ére keretében is még tovább fokozható az együttműködés. Nagyon jó lenne, hogy ha meghallgatásokra is sor kerülne még december előtt, annak érdekében, hogy a bevált gyakorlatokat meghatározzuk, és megnézzük, hogy ezeket hogyan lehet egész Európára kiterjesztve alkalmazni. Kísérleti projekteket lehetne indítani 2012-ben, amit legalább két jogi egyetem koordinálna, vagy esetleg több Európában, és az a nemzeti jogi egyetemek tapasztalatait az EGTN keretében lehetne megosztani, tekintettel azonban a költségvetési korlátokra. A képzést esetleg interneten interneten szervezett tanfolyamok keretében is biztosítani lehetne bevonva a meglévő jogi egyetemeket, illetve a szakma képviselőit. Végezetül pedig éves fórumot kellene szervezni, ahol a legkülönbözőbb szintű bírák vehetnének részt elsősorban határokon átnyúló ügyekkel foglalkoznának, mint ahogy erre már az a jogi, illetve a bírói képzés keretében is utaltam Lichtenberger asszony. Nagyon szépen köszönöm, biztos asszony, nagyon szépen köszönöm az elmondottakat. Ha megengedi, néhány apró kérdésem lenne az utolsóval kezdem, a hágai konferenciával, és az ön által ismertetettekkel kapcsolatban a gyermek rablással kapcsolatban. Egyetértek önnel, hogy itt egy nagyon széleskörű egyezményre van szükség annak érdekében, hogy minél több államra terjedjen ki, ugyanis van néhány aktuális súlypont ebben a probléma körben. Számomra egyetlen egy dolog nyitott franciaország megpróbál egy külön utat járni és Szeretném hallani az ön véleményét ezzel kapcsolatban, illetve azt kérdezni, hogy a francia külön út adott esetben nem lehet-e kontraproduktív, amikor megpróbálunk valamilyen közös megoldást találni ebben a kérdésben. Ezek a problémák nem érnek véget Franciaország határainál. Ez a probléma, hogy ilyen esetben eleve nem egy ország érintett. Tehát nagyon érdekelne, hogy hogyan lehetne megpróbálni Franciaországot is megnyerni olyan erőként, aki szintén sikra száll a közös megoldás érdekében, mert ha lesz itt egy külön megállapodás, akkor ez nagyon káros hatással lehet. Érdekelne engem az ön véleménye, fontosnak tartom, köszönöm a szerepvállalását. Heidi Hautla asszony is nagyon érdeklődik ez iránt a kérdés iránt. Mindig is beszélgettünk erről, ezért fontos, hogy itt előrelépés történjen ami pedig a jogi hagyományok egymáshoz igazítása kérdését illeti, hát kisebb tagállamok esetében ez bizony nehéz lehet, ugyanis eleve nincs túl sok jogászuk, és ha abból indulunk ki, hogy a gyakorlatban, és most nem a nemes elgondolásokról szólok, hanem hogy a gyakorlat hogyan néz ki adott esetben bizonyos jogászok, ugyan kiismerik magukat a szomszédos jogban, lehet, hogy ők még nagyobb szakértelemre tudnak szert tenni, de az valószínűleg nem valósítható meg, hogy minden tagállamban minden le legyen fedve. Érdekel engem az ön véleménye ezzel kapcsolatban is. Ami pedig az első ügyet illeti az európai kötelmi jogot, szerződéses jogot. Én ezt egy nagyon érdekes megközelítésnek tartom, de hát persze azt gondolom, hogy a tanács hatalmas ellenállást fog mutatni, ami teljesen érthető, ugyanis minden tagállam úgy gondolja, hogy az ő jogi hagyományai, és csak az ő jogi hagyományai a helyesek. Ezt tudjuk otthonról mindannyian. És a kérdés az, hogy most éppen hogyan állnak a dolgok a tanácsban. Lesz ebből egy nagy átfogó rendezés, vagy pedig kisebb, speciális kötelmi jogi kérdésekkel indulunk, mint most ugye a fogyasztói biznisz, és úgy lépünk tovább. Ha az utóbbi az igaz, Ugye beszélt arról, hogy nagyon szeretnének előnyökkel szolgálni a vállalatok számára, én meg a fogyasztók számára. Ugyanis ami hozzám érkezik, az nem csak a vállalkozások panasza, hogy egyre nehezebb határon átnyúló kapcsolatokat kialakítani, meg kereskedelmi kapcsolatokat létesíteni, hanem még több panasz érkezik a fogyasztóktól. A helyzet nem világos, és ebből nagyon sok hogy mondjam, féllegális törekvés profitál, ezt is meg kell mondani. Tehát ennyiben engem az érdekelne, hogy ezt hogyan gondolják tovább, és mit gondol a tanács ki legyen a fő haszonélvező. Aztán van még egy ügyem, amikor a nemzetközi tulajdonjogról volt szó, illetve a nemzetközi szerzői jogról volt szó, akkor ugye ezek már szerződésjogi problémákat is felvetnek, ugyanis a művészek szakmai csoportja az ugye rendkívül határon átnyúló tevékenységet folytat, és a szociális dömpinggel mindig konfrontálódik, ugyanis a lehető legkülönbözőbb szerződéses jogi előírásoknak vannak kitéve. Gondolnak hajlandóak-e arra, hogy itt valamilyen egységes eljárást alakítanak ki Ausztriában, például a Cesszió légiszt folyamatosan ö, támadják, véleményem szerint teljesen jogosan, de hát van egyéb ilyen ügy is, nagyon sok ö, párhuzamos probléma merül fel más tagállamokban is, amelyek ö, ugye sokkal rosszabb helyzetet biztosítanak a művészek számára, mint esetleg a saját országokban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Cvek kollega. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. Tényleg jó benyomást tett rám az ön átfogó előadása az elkövetkezendő időszak munkarendjével kapcsolatban, és ezért is köszönöm meg önnek különösen a Brüsszel egy megváltoztatására irányuló javaslatát, és hadd biztosítsam önt arról, hogy ebben számíthat az együttműködésünkre. Nyilvánvaló, hogy ennek az együttműködésének a részleteiről most még korai lenne beszélni, a következő ülésünkön majd először beszélünk erről a témáról. Ugyanakkor hadd fejezem ki az örömömet, illetve hálamat azért is, amit valójában itt most nem említett, de az én szívemhez közel áll, nevezetesen a jogi kultúra és a továbbképzés témaköreit. Mind a kettő nagyon fontos. Azonban a polgárok nézőpontjából talán az információáramlás ennél még fontosabb, és itt vannak bizonyos problémák. Köszönöm, hogy ezzel kapcsolatban ön kezdeményezett munkát, és tudom, hogy az ön csapata dolgozik azon, hogy az európai polgárok számára Róma 3-mal kapcsolatban, tehát a vállások, a nemzetközi párok szétválásával kapcsolatos szabályokkal kapcsolatban szülessen egyfajta útmutatás annak érdekében, hogy a polgárok megértsék, hogy miről is szól ez a rendelet. Kérdésem a következő. Helyese úgy fogalmazni, hogy Ezekben a dokumentumokban, amelyek nagy kihatással vannak a polgárok életére, itt például az örökölésre, illetve a vagyonok megosztására gondolok, helyes, hogy ha az e-justice formájában, vagy akár keményfedeles, illetve papíralapú kiadásban útmutatások szülessenek a polgárok megsegítésére. Köszönöm. Köszönöm, Resner kolléganő. Köszönöm szépen. Én is a köszönettel kezdem, biztos asszony. Köszönöm a világos, értelmes bemutatását a munkaprogramjuknak. Azonban szeretnék egy kérdést feltenni az európai kötelmi joggal kapcsolatban. Az ön munkája, munkamódszere mindannyiunk számára ismert, és ön mindig abba az irányba halad, ami az európai jogot a polgárok számára összességében közelebb hozza, és engem az érdekel, hogy hogyan kíván eljárni ebben az esetben a szerződéses jognál. Az én személyes benyomásom az, hogy a bizottság egy kicsit elgalopírozta magát, nagyon gyorsan próbál meg megoldásokat kialakítani, anélkül, hogy a célt százszázalékosan szem előtt tartaná. Mire gondolok? Hát arra, Ugye itt vannak a legújabb adatok a Consumer Market Boardról, és ebből kiderül, hogy itt nem a szerződéses jog az, ami az igazi akadályt jelenti a vállalatok számára, a fogyasztók számára, hanem egészen más okai vannak annak, hogy sok esetben nem lehet megfelelő határon átnyúló folyamatokat zökkenőmentesen lebonyolítani. Ilyenek a nyelvi korlátok, az adójogi szabályozások. És ezzel kapcsolatban szeretném emlékeztetni önt, és egyben kérdezni is, hogy a bizottság mit szándékozik tenni annak érdekében, hogy megpróbálják megmenteni ezt a gondolatot, és nem tudom, hogy hogyan lehet megfelelő eszközöket kialakítani, mert ezeket sok-sok veszély fenyegeti jelenleg. Tehát azt szeretném tudni, hogy hogyan kívánnak eljárni a jövőben, különös tekintettel arra, hogy hogyan lehet megfelelő hatástanulmányokat végezni, mert ennek alapján tudunk megfelelő eredményeket kialakítani, és nem csak a sötétben tapogatózni. Az európai igazságügy, amire ennek alapulnia kell, mindenképpen arra kell, hogy törekedjen, hogy bizalmat építsen ki a fogyasztók és a vállalatok körében. Karim kollega. Köszönöm, eh, elnök úr. Eh, biztos asszony, először is hadd eh, köszönjem meg önnek azt, hogy elfogadta Malcolm Harbour és az én meghívásomat, amely arra vonatkozott, hogy az ECR-hez eljön és a szerződési jogról ott beszél. Tudom, hogy kollégák álláspontja jelentősen eltér a bizottság álláspontjától, és eltér talán ebben a bizottságban a a többségi állásponttól is, de az, hogy egyáltalán hajlandó eljönni hozzánk, mindenképpen dicséretes jele annak, hogy minden érvet hajlandó megfontolni ezzel a vitatott témával kapcsolatban. Én most egy olyan dologgal kapcsolatban kérdeznék, amelyre ön nem, kért, nem tért ki ma, ez az Európai Bírósággal való kapcsolat. Az első egy konkrét kérdés, és azzal az ítélettel foglalkozik, illetve arra vonatkozik, amely a szabadalomi eh, jogszabálytervezetünkkel kapcsolatban született az Európai Bíróságon. Mi a következő lépés? Ön mit gondol, hogyan tudunk elmozdulni a jelenlegi helyzetből a bírósági döntés után? És általánosabb eh, szempontból pedig azzal lenne a felvetésem, kérdésem, hogy az Európai Bíróság úgy tűnik egy sor olyan témában nyilvánul meg, amelyek megkérdőjelezik a, ennek a háznak az ezen ház által elfogadott jogszabályok szellemiségét, például a a biztosítási szerződésekben a nemi kockázatokra utaló, vagy vonatkozó döntésre vonatkoz, utalnék, és a kérdésem pedig az, hogy nem lenne ideje felülvizsgálnunk e tekintetben a bíróság szerepét. Wallis asszony következik. Köszönöm. Köszönöm biztos asszony az ön által elmondottakat és nekem tetszett az előadásának a címe, Justice for Growth, ami szerintem jól leírja azokat az intézkedéseket, amelyeket a Brüsszel egyel kapcsolatban kollektív jogorvoslat, szerződési jog megfogalmazott. Ami a kollektív jogorvoslatot illeti, ön említette azt, hogy Almúniával és eh, Dáli biztosokkal együtt kíván működni, és eh, ha már arról beszélünk, hogy az igazság szolgáltatás eh, álljon a növekedés szolgálatában, akkor talán az alternatív vitarendezési mechanizmusokkal is érdemes lenne foglalkozni, és ebben a tekintetben is érdemes lenne önnek együttműködni a Dáli biztossal. Ami a szerződési jogot illeti, ott most fogjuk megvitatni éppen ma a módosítókat ebben a bizottságban, és én azt gondolom, hogy a módosítók nagy része rendkívül pozitív eh, volt. Tudom, hogy van, eh, vannak aggályok, aggodalmak, amelyeket megfogalmaztak itt, de a többség minden esetre kifejezte azt a vágyát, hogy több információt és világosabb hatástanulmányokat szeretne látni. Biztos vagyok benne, hogy majd ez a jelentés végleges változatában is így fog megfogalmazódni. Annak is örültem, hogy ön beszélt arról, amit az igazságpolitikánk külső aspektusának nevezett. És eh, szerintem is fontos, hogy ha a hágai konferenciával megfelelő kapcsolatot ápolunk, itt nem csak a gyermekek elrablására vonatkozó egyezményre gondolok, van egy sor más egyezmény is, amely a hágai folyamaton belül született meg. És itt most csatlakoznék Lichtenberger asszony kérdéséhez, egy kicsit átfogalmaznám azt, illetve csavarnék rajta egyet. Az EU már mint EU aláírója a hágai konferenciának, tehát unióként, ami azt jelenti, hogy önnek a bizottságnak kellene megszabnia az összes tagállam haladási irányát ezen a konferencián. Szeretnék biztosítékot kapni arra vonatkozóan, hogy ön is így gondolja, és ez történik jelenleg, mert ez volt a szándék. És a hágai konferencia is így gondolta, amikor befogadta az Európai Uniót az egyes tagállamokon túlmenően résztvevő félnek. Ön beszélt tehát arról, hogy az igazságügy álljon a növekedés szolgálatában, ugyanakkor arról is beszélt, hogy a 2013-as év az európai polgárok éve lehetne, és mint ahogy ön talán hallotta itt a kollégáktól, kihallotta az aggodalmakat a, a polgárokért, és én azt gondolom, hogy valahányszor eljön ide jó az, hogyha ön a polgárok érdekeit hangoztatja. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a biztos asszonynak ezt a rendkívül átfogó, részletes előadást. A lehetséges alternatívákkal kapcsolatos zöld könyv megjelenését követően a szerződési jog területén a mi bizottságunk is alaposan megvizsgálta a kérdést. Wallace asszony különösen intenzíven dolgozott ebben a témában. Úgy tűnik, hogy itt az opcionális eszköz választanák, hiszen az arányossággal és a szubszidiaritással kapcsolatos számos problémát ez segítene megoldani, illetve elősegíteni azt is, hogy ne egy olyan eszközt oktrojáljunk a szereplőkre, amit nem akarnak. Az opcionális eszköz alkalmazása nyilván attól függ, hogy maguk a gazdasági szereplők, illetve a jogászok mennyiben alkalmazzák ezt. Tehát gyakorlatilag ezt rábízzuk a piacra. Vannak egyéb eszközök is, amelyek hasonló irányban mutatnak, például a fogyasztói jogok, az alternatív jogvita rendezési mechanizmusok, amelyek szintén a fogyasztók érdekeit szolgálják. Számos jogszabály tervezet mutat ebbe az irányba. Az év második felében bejelentette, hogy kezdeményezést fognak kidolgozni. Milyen állást foglal el a bizottság annak érdekében, hogy magas szinten megvalósuljon a fogyasztóvédelem, és hogyan lehet biztosítani a belső piac továbbfejlesztését a szerződési jog opcionális eszközével? Köszönöm szépen, de Grandes kolléga. Köszönöm, elnök úr és nagyon köszönöm a bizottság alelnök asszonyának is. Léne elnök úr említette, hogy ha, mindenféleképpen jó, hogyha az igazságügy és a belügy egy biztos alá tartozik. És számos jele van annak, hogy a két területen alkalmazott megoldások hogyan kapcsolhatók össze. Fontos döntések várhatók idén ősszel, és egyértelműen az egyes országok normarendszerét közelíteni kell nem csak a magánjog, hanem a büntetőjog területén is. Már említettem, de szeretném csak megismételni, hiszen ez igen jellemző, mint hogy hallottuk, vannak gondok a vállásokkal kapcsolatos ügyek megoldása kapcsán, a vagyon megosztás, a gyermekek gondozásba vétele, kapcsán, különösen eh, ha vegyes párokról beszélünk, tehát egy belga-spanyol eh, párról, itt eh, két párhuzamos rendszer is beléphet a képbe. A belga jogrend kimondja, hogy az asszony, akit gyermek elrablásával vádolnak, nem biztos, hogy Spanyolországban annak minősül, és felfüggesztő határozatot hozhat a bíróság. Tehát ilyen esetben két jogrend ütközik. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a megközelítéseket harmonizáljuk. Itt nem arról van szó, hogy az egyik rendszert vagy a másik rendszert alkalmazzuk, hanem ez egy valós probléma, amit meg kell oldani, bármennyire bonyolult is. Ezen kívül a szubszidiaritásra is oda kell figyelnünk, hiszen ez alapozza meg valójában Európát, és ez arról szól, hogy egyrészt szava hihető jogi rendszerre van szükség, másrészt pedig el kell kerülni az ilyen ütközéseket. Úgyhogy a biztos asszonynak én csak annyit szeretnék mondani, hogy kérem vállalja a merész lépéseket az ilyen vitás helyzetekben. Nyilvánvalóan ezekkel a kérdésekkel a mi bizottságunk és más bizottság is foglalkoznak, de a parlament önmagában nem tudja ezeket feloldani. A tanács feladata ezen problémák megoldása a különböző jogi rendszerek között, hiszen minden tagállam meg van győződve, hogy a saját rendszere a tökéletes. Úgyhogy sok sikert biztos asszony ebben a csatában, hiszen ez rendkívül fontos. Köszönöm szépen. Alelnök asszony, öné a szó. A bizottság célja és felelőssége, hogy becsületes közvetítőként járjon el a parlament és a tanács között, és én erre törekszem. Én azt hiszem, hogy igen, jól jó eredménnyel jártam a tanácssal kapcsolatosan, mégpedig azon egyszerű oknál fogva, hogy mindenki tisztában volt azzal, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépés előtt nem lehet mit tenni, hiszen nem voltak eszközeink. Most, hogy ezek az eszközök megvannak, oly sok dolgunk van, oly sok feladatunk annak érdekében, hogy a kontinenst megfelelő működőképes helyzetbe hozzuk, hogy gyorsan kellett lépnünk, és nagyon örültem, hogy az első Lisszaboni csecsemő kilenc hónapra megszületett, ez pedig a büntetőjog területén az eljárási tehát a fordításhoz és tolmácsoláshoz való eljárás beli jog. A bizottság a különböző tagállami álláspontokat figyelembe véve viszonylag gyorsan előre tudott lépni. Megemlíthetném még a fokozott együttműködést a vállási ügyekben. 14 tagállamot néhány hónap, illetve több hónap alatt lehetett csak elérni. Úgyhogy általánosságban én szeretnék azoknak válaszolni, akik hangsúlyozták, hogy ez az ügy mennyire fontos a polgárok számára. Ez alapvetően fontos, hiszen ők bizonytalanságot élnek meg, ha a határokon túl lépnek, nem tudják, hogy milyen jogok illetik meg őket, úgy érzik, hogy diszkrimináció áldozatai. Tehát biztosítanunk kell őket afelől, hogy bárhova utaznak és bárhol vannak az európai kontinensen, bizonyos jogok megilletik őket. 2013-ban, ami a polgárok éve lesz, fontos, hogy mindannyian saját hatáskörünkön belül elmenjünk a polgárokhoz, és elmondjuk, hogy az Európai Unió miről szól számukra és ehhez képest kell nekünk fontos döntéseket meghozni, ezért kell gyorsnak lennünk, hogy 2013-ra már legyen valami a kezünkben, amivel, aminek alapján azt mondhatjuk, hogy a parlament ezt és ezt tudta megtenni önök érdekében. Akár turistaként, akár lakóhelyet másút választóként. A polgároknak tudniuk kell, hogy milyen új szabályok érvényesülnek, milyen új szabályok mentén oldhatók meg a problémáik. Itt az e-justice portált említették, amit elsősorban a jogi szakma képviselői számára áll rendelkezésre, de ahogy ezt továbbfejlesztjük, a polgárokhoz is közelebb kell hozni, és biztosítani kell, hogy a polgárok számára magyarázattal szolgáljunk, és ezeket az anyagokat rendelkezésükre bocsássuk. De mi, mielőtt ezt meg tudjuk tenni, a szabályokat kell kialakítani. Tehát minden, amiről a bevezetőmben szóltam, arra irányul, hogy ezeket a feladatokat el kell végezni, úgymond le kell tenni a polgárok asztalára. Berlinger úrra tekintve, amikor én a bevezetőmben azt mondtam, hogy az Európai Parlamentre számítok a bírói képzés kapcsán, én Berlinger úrra gondoltam, akinek óriási tapasztalata és ismeret anyaga van ebben a témában. Minden természetesen nem tudunk megtenni, de segítenünk kell a tagállamokat és a különböző szervezeteket, a szakmai szervezeteket, illetve például az ERÁT, mindennek megvalósításában. Úgyhogy közösen kell törekednünk arra, hogy a legjobb kísérleti projekteket, a modern technológiát alkalmazni tudjuk, és hogy hatékonyabbak lehessünk az új kommunikációs eszközök révén. Lichtenberger asszony a hágai konferenciáról szólt. Franciaországot említette, Wallis asszony szintén ebben az irányban kérdezett. Mindannyian tudjuk, hogy a gyermekek, a gyermekek elrablása, vagy a nemzetközi örökbefogadás és hasonló kérdések rendkívül kényesek. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ezeket a kérdéseket a kezünkbe vegyük, megoldjuk. Igaza van, a bizottság az EU egészének álláspontját képviseli, ezzel kapcsolatosan semmi kétség nem merül fel. A kérdés, hogy ez mennyiben ellentmondásos-e, hogy a tagállamok harmadik országokkal kötnek megállapodásokat olyan területen, amelyek az EU kizárólagos külső hatáskörébe tartoznak. Egy rendelet ugye lehetővé teszi a tagállamok számára mégpedig akkor, ha erre a bizottság felhatalmazást ad, és ilyen esetben ezeket a megállapodásokat kivételesnek kell, ideiglenesnek kell tekinteni, és csak meghatározott, nagyon korlátozott ügyekre kiterjedően. Tehát ez a szabály. Ezen szabályok alapján a bizottság Franciaországnak adott ilyen felhatalmazást. A megállapodásnak azonban teljes mértékben meg kell felelniük az alapelveknek, amelyeket a vonatkozó hágai egyezmény rögzít, és ezt nagyon fontos lépésnek kell tekinteni abban az irányban, hogy Oroszország is csatlakozzon a hágai egyezményhez. Az orosz kormány tagjai, nemrégiben egyébként Putyin elnök ural tárgyaltam erről, és az irányukban én jeleztem és ragaszkodom hozzá, hogy ha így nyitunk, akkor ezzel mindenféleképpen azt kell elősegíteni, hogy Oroszország csatlakozzon a 80-as hágai egyezményhez. Ehhez mindig is ragaszkodtunk, és azért igyekszem szorgalmazni az igazságügy területén a külső fellépést, és ezt tulajdonképpen a saját hatásköröm keretében szorgalmazni. Az azért van, hogy a többi biztos számára is ez egyfajta ösztönzés legyen harmadik országok viszonylatában, hiszen ez nagyon fontos. Mindaddig, amíg a helyzet nem egyértelmű. Igyekszem úgy manőverezni, hogy a lehető legjobb eredmény születhessen a jog szellemében, még akkor is, ha nem tökéletes. Ha mindenkit be, tehát a lényeg az, hogy mindenkit bevonjunk, és ne csak a mi kizárólagos felelősségünk érvényesüljön ezekben a kérdésekben. Nagyon sok kérdés hangzott el a szerződés joggal kapcsolatban. Ez egy nagyon bonyolult, de ugyanakkor rendkívül vonzó kérdés. Ne keverjük ezt össze a fogyasztói védelemről szóló irányelvvel. Ez most van születőben, járja maga útját, nem akarok erről beszélni, ezt tudom, de halad előre a maga útján, és remélhetően a parlament megállapodásra jut hamarosan, és reméljük azt is, hogy a parlament egyességre jut a tanácssal is ebben a kérdésben. Úgyhogy ezt a folyamatot hagyjuk járni a maga útját, aztán ha ez megtörtént, számomra fontos, hogy ez minél gyorsabban ö, történjen, ö, és aztán, ha ez megtörtént, akkor annak alapján, amilyen döntés született a fogyasztójogokkal, fogyasztójogokkal kapcsolatban, akkor gyorsan megnézzük, a szerződéses jogot, és hozzáigazítjuk ezekhez a rendelkezésekhez. Tehát én nem akarom eleve már az elején összekeverni ezt a két dolgot. Természetesen a szerződéses jog az jó lesz a fogyasztók számára, azon fogyasztók számára, akik esetleg egy kicsit hanyagok, vagy nem törődnek igazán azzal, hogy hogyan lehet mm, használni a belső piacot, mint az ő saját piacokat, mert egyszerűen félnek a szabályoktól, ö, ö, attól, amiben, aminek ott kivannak téve. Ugyanez történik egyébként a KKV-kkal is. Nagyon sok dolog, amit elmondtam, ö, az éppen őket van hivatva megsegíteni, hogy képesek legyenek javítani a piaci, növelni a piacukat. Ez a Justice for Growth, az igazság ugye a növekedésért. Tehát nem, hogy csak ott maradjanak a saját területükön, csak azért, mert, mert félnek. Na most egy ilyen opcionális szerződés jognak mindkét esetre ki kell terjedni. Tehát egyrészt meg kell adni a jogbiztonságot a fogyasztók és a kis- és középvállalkozások számára annak érdekében, hogy növeljék a lehetőségeiket, hogy árusítani és vásárolni tudjanak sokkal nagyobb területen. És az is világos, hogy a jogbiztonság és az egyszerű rendszer az, az, az a két elem, ami a fogyasztókat vagy a vállalatokat bátorít arra, hogy éljenek a rendszer adta lehetőségekkel. Én nem tudom, hogy az embereket miért izgatja annyira fel ez. Ez nagyon egyszerű dolog, ha nem tetszik, akkor ne használják, kész mert ott van a választási lehetőség. Itt nem arról van szó, hogy akkor most elkezdek harmonizálni, és törlök minden tagállami rendszert azért, mert minden tagállami rendszer rossz. Ugye ezt 27-szer hallom minden alkalommal, hogy minden, hogy, illetve hogy minden tagállami rendszer maga a legjobb, és csodálatos, és ezért maradjanak, maradjanak meg a tagállami rendszerek. Nem akarom őket megszüntetni, csak lesz ott egy alternatív, második lehetőség, minden ö, polgár számára, hogy válasszon. Ha nem akarják, hát akkor nem választják. Ha akarják, akkor meg igen. Tehát ö, számomra ö, ez ezt jelenti, és úgyhogy nem is értem, hogy miért van olyan nagy izgalom e körül, amit nekünk meg kell tenni, nekünk akik felelősek vagyunk az európai politikáért, az az, hogy ezt a kiegészítő plusz rendszert nagyon könnyen használhatóvá tegyük. És ez legyen a teljes bizonyíték, és tegyük jogilag annyira biztonságosá, amennyire csak lehet, hogy egy márka legyen, hogy az emberek válasszák, a, a, a fogyasztók kérjék, akarják, hogy a KKV-k örömüket lejjék ebben, mert végül ott van a jogbiztonság, amire annyira vágynak, amikor szerződéseket kötnek. De hát ez tőlünk függ, ez rajtunk áll, hogyha nem tudjuk könnyen kezelhetővé tenni ezt a rendszert, és jogilag teljesen biztonságossá, akkor egyszerűen nem fognak élni ezzel a lehetőségekkel. Úgyhogy ez semmiféle nem irányul ez egyetlen tagállami rendszer ellen sem, hanem ez csak egy plusz egy második lehetőséget jelent. Természetesen nem, nem, nem persze, nem, egyáltalán nem persze. Azért, mert minden alkalommal, amikor az ember valami újat csinál, és ezt én tényleg hosszú tapasztalataim alapján mondom, ha az ember megy előre a maga útján, akkor, akkor az egészen más, de valami újjal előállunk, akkor az első reakció mindenki részéről az, hogy nem. Ezt én megszoktam. De ha ez így van, akkor az mindig jó kiindulási pontot jelent amikor a roaming ügyben elkezdtem tevékenykedni, akkor nem is volt senki, aki támogatta. Egyetlen egy támogatója nem volt. Még a fogyasztók sem voltak ebben biztosak, mert a kormányok azt mondták nekik, hogy ez egy horror dolog, amit ott Brüsszelben találtak ki, és a nagy iparágak meg majd tönkremennek, és emberek százezrei fogják elveszíteni a munkájukat. Higgyek el, és nagyon érdekes ez az egész, és aztán mindenki nek megszületett ez az ötlete, hogy miért nem tettem ezt meg mondjuk már öt évvel azelőtt. Szóval így működnek ezek a dolgok Na most ez valami olyasmi, hogyha egy, ha nyitottan állunk elő, hogyha tudjuk, hogy mit akarunk elérni, akkor meg tudjuk csinálni. Én ezt megpró- megpróbáltam nagyon átláthatóan megoldani ezt. Nem csak az inputot illetően, ami, ami hat hónapig lehetőség volt erre, nem csak hat hétig, tehát mindenki előterjeszthetett, előállhatott valamivel, és a szakértői csoportok mellett ott volt az érintettek csoportja is, úgyhogy az érintettek minden pillanatban tudták, hogy a szakértők mikor, milyen ötlettel állnak elő, és milyen reakcióik vannak arra, hogy mi van készülőben, ezt tudták. És persze egy nagyon nagyon kemény hatástanulmány alapján dolgozunk, ez elengedhetetlen feltétel, ez egy színek vanon. És enélkül nem megy és ez egy nagyon kemény munka lesz, amit elő fogok terjeszteni, úgyhogy ne aggódjanak ezzel kapcsolatban és olyan nyitottak, transzparensek voltunk, hogy azt gondolom, hogy talán még túl is teljesítettük ezeket a követelményeket, és azt is tudom, hogy célba fogunk érni, nincs ezzel gond, semmilyen irányba, hogy látjuk merre megyünk, nyitottak vagyunk, mindenki beállhat a sorba, néha egy kicsit gyorsan megyünk, az emberek néha lassúak, tudják, elkezd, nem gondolkoznak gyorsan, mert egy, egy amit kigondolnak, az nagyon nehezen érthető sokak számára, és éppen ezért úgy gondolják, hogy mi túl gyorsak vagyunk. Önök meg örüljenek, hogy egy olyan biztosuk van, aki meg megy előre, mégpedig gyorsan. Mert mindig azon panaszkodnak, hogy a biztosok azok nem tesznek, nem csinálnak semmit. Na most itt vagyok, van egy, aki valamit csinál, csak az meg túl gyors, úgyhogy ezt így nem szeretném többet hallani az IPR, az IPR-eket illetően. Nos, pontosan ez egyébként Várnyi kollégám hatáskörébe tartozik, ő foglalkozik ezzel, és a hó végén lesz majd egy vita a bizottságon belül is erről a kérdésről, Természetesen én is ott leszek majd ezen a vitán, ugyanis foglalkoztam ezzel az elmúlt években, de ez most már Michel felelősségi körébe tartozik, és hát ön maga is mondta, hogy ez is kapcsolódik a szerződésekhez. Úgyhogy igen, persze, hát ha egy könnyen kezelhető megoldást biztosít az ember, akkor ez a kérdés, az IPR kérdés, most nem azt mondom, hogy megoldást kap rögtön, az annél azért bonyolultabb, de lesz. Szóval mindig vannak különböző elemek, amelyek összeállnak annak érdekében, hogy könnyítsék a dolgokat az Európai Bírósággal kapcsolatos kérdés. Én igenis a European Court of Justice, az Európai Bíróság nagy híve vagyok. Ha nem lenne, akkor a sok évtized alatt nem lett volna. Hát a, a bíróság csak segített abban, hogy az európai jog, a közösségi jog előrelépjen. Mi ezt nem tudtuk volna nélkülük megtenni. Úgyhogy igenis köszönet illeti az Európai Bíróságot annak érdekében és a bírák generációinak, akik igenis gondoskodtak arról, hogy, európai, hogy az Európai Unió előbbre haladjon. Na most ezt elmondtam. Ami pedig a szabadalmakkal és a szabadalmi bírósággal kapcsolatos rendelkezéseket illeti, ez egy nagyon komoly kérdés, és a bírósági felelősséggel kapcsolatban. Úgyhogy én ezt a a, a bíróságra bízom, az Európai Bíróságra, hogy döntsön, és a Barnier kollégám foglalkozik ezzel, neki kell megoldást találnia, illetve egy kiutat ebből a helyzetből. A biztons, biztosítással kapcsolatosan sok borzadalmat, nonsenszt olvastam a brit sajtóban, és ezt nehéz lenne felülmúlni, őszintén megmondom. De totális nonsens. Teljesen téves információk, rossz számok, minden rossz. Na most, mit mondott a bíróság? A bíróság azt mondta, és én ezt már elmondtam egy német mm, rádiónak, amely a hétvégén ő legalább nevetésre akarta bírni az embereket, mert nem sok örömteli hír volt, tehát ez, ennek nincs kockázata. A szex az nem kockázatos, ugyanis én nő vagyok, egy olyan nő, aki nagyobb kockázatot visel, mint a férfiak. Ugye, na most azért, mert esetleg egészségtelen életet élek, mert iszom, mert dohányzom, meg rendkívül kövér vagyok, meg nem mozgok eleget. Hát persze, hogy nagyobb kockázatnak vagyok kitéve, csak ennek az igat a világon semmi köze ahhoz, hogy az ember nő vagy férfi. És pontosan ezt mondja a bíróság. A bíróság azt mondta, hogy nem lehet megítélni nemi alapon, hogy így határozzuk meg a kockázatot szavazatokat, hanem persze lehet különbséget tenni, de mindig objektív kritériumok alapján kell, de na de azért a gender már az, nem? Objektív kritérium, ha már itt tartunk, nem? <laughs> Jó, rendben van. Remélem, remélem, hogy ez még objektív kritérium. Majd megvitatjuk erről ezt később, jó? Igen. Rendben, de értik, hogy hova akarok kiukadni. Tehát én Találkozni fogok a biztosító társaságok vezetőivel ősszel ebben az évben, annak érdekében, hogy megnézzük, hogy ezek a kritériumok hogyan alkalmazhatók a díjfizetéssel kapcsolatosan. Ez 2012-ig el fog tartani. 2012 vége a határidő, amelyet az Európai Bíróság meghatározott, és azt gondolom, hogy ezt a lehető legobjektívabban kell alakítani, de úgy gondolom, hogy ez mindenki számára érdekes, akik szeretik az ilyen európai jogi kérdéseket, és ez volt az első alkalom arra, hogy az Európai Bíróság egy döntésében alkalmazta, alkalmazott egy európai irányelvet, mégpedig a kartának a kritériumait. Nagyon érdekesen lépett a bíróság, és ez egy nagyon érdekes kérdés a kollektív ö, ö, megoldások kollektív jogorvoslati kérdések. Ez egyik az én dossziémnak, a mediáció, és itt a tagállami hatóságokkal együtt dolgozunk az irányelv megvalósításán. A szakértőim találkoztak a tagállami szakértőkkel januárban, 22 tagállam vett ezen részt, 20 tagállam már notifikálta, illetve megtette a bejelentést a bíróságokkal kapcsolatban, és 8 tagállam már meg is valósította, illetve átültette ezt a saját jogrendszerébe. Jelenleg mi kiegésztjük Most fejezzük be a konformitási vizsgálatot, és aztán majd találkozunk a tagállamokkal. Ismételten tudom, hogy az én szolgálataim részt fognak venni egy ilyen polgári mediációs konferencián az önök kollégájának, Giacolino úrnak a meghívására április 13-án kerül majd erre sor. Ez egy érdekes, érdekes momentum lesz hogy felmérjük a helyzetet. Igen. Büntető ügy eljárási jogok. Már az első Lisszaboni bébiről beszéltem, és az első irányelvel ezzel kapcsolatban, egy, amely kilenc hónap alatt megszületett, ez mint egy csoda, minden csecsemő maga is csoda, meg ez is, ez volt az első Lisszaboni csecsemő, ez is maga volt a csoda. Na most, miközben dolgoztam a vádlottak jogain, tehát ezen az egész eljárás jogi csomagon, láttam, hogy a megfelelések, ugye ez, ez a, az áldozattal kapcsolatos, ezekkel nem nagyon foglalkoztak a bíróságok az áldozati jogokkal, és ez minden bíróságra áll, és azért gondoltam, hogy legyen egy ilyen áldozatvédelmi csomag, elemezendő, hogy milyen jogállást élveznek az áldozatok a bíróságok előtt. Emlékezzenek a gyermekekkel kapcsolatos álláspontomra, hogy legyen egy gyermekbarát ítélkezés. Na most nagyon fontos az áldozat jogállásának a kérdése a bíróság előtt, és az IPO ennek szeretnék egy polgárjogi változatát bevezetni, nagyon reménykedve abban, hogy a tanács képes lesz a büntetőjogban alkalmazott IPO-t átültetni erre a jogterületre. És azt gondolom, hogy, illetve bízom benne, hogy jó vége lesz ennek a munkának, és be fogok számolni önöknek erről. Mindez hatástanulmányokon fog alapulni. A tanács meg ezeket nem csinálja. Itt a bökkenő. Hogy a tanács nem készít hatástanulmányokat, nem tudom, hogy önök csinálnak néha, nem mindig. Mi nekünk mindannyian nagyon komoly hatástanulmányokra van szükség, akkor, hogyha ilyen fontos jogszabályokat akarunk megalkotni, nehogy elkövessük azok azokat a hibákat, amelyeket már a múltban oly sokszor elkövettünk. Úgyhogy elnök úr, azt gondolom, hogy ennyit tudok elmondani ezzel kapcsolatban. Nagyon szépen köszönöm a elnök asszony. Azt hiszem, hogy a bizottság nagyon nagyra értékeli, hogy én ilyen aktív és ilyen aktív igazságügyi biztossal dolgozunk, aki felismeri a problémákat és javaslatot is tesz azok megoldására. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy nagyon sokat segített ez az óra a strukturált párbeszéd keretében. Nos, rendben van, akkor következzenek a szavazások, és kezdjük a 18-as ponttal. A 18-as pontban egy... Igen, most kapom a hírt, hogy egy picit várjunk a szavazással, amíg egy kis nyugalom alakul ki itt a teremben Úgyhogy szeretném elmondani addig, hogy mi történt a koordinátorok ülésén. A Diana Wallis egy saját kezdeményezésű jelentős felelőse, 14. társadalmi irányelv, Klaus Heiner Léne a jog szabályokkal kapcsolatosan Szvetke kollega. Van még egy jelentés, irányelvjavaslat a különböző regiszterek összekapcsolására Lechner úr lesz a felelőse. Van egy vélemény, amiről már döntöttünk, ez egy rendeletet érint, amelyet hozzá kell igazítani más szabályozásokhoz. Ezt informálisan Szájer kollega végzi, de majd csak úgy, úgy informálisan, legalábbis úgy, hogy szemmel tartja ezt a dolgot, nem készít jelentést. Tehát ez az, amit elfogadtunk a koordinátorok ülésén a jelentésekkel kapcsolatban, és akkor most tényleg rátérhetünk a szavazásra, 18-as pontra, ahol egy javaslatról van szó, amelyet Lichtenberger asszony tett, a petíciós bizottságnak. Szeretne valamit mondani, vagy szavazunk rögtön, Lichtenberger asszony? Igen, ezt a levelet megfogalmaztuk, a vita alapján, amit folytattunk, az idő már nagyon kevés, Úgyhogy azt mondom, hogy ha van kérdés, azt megválaszolom, ha bárkinek lenne kérdése. Ez a harmadik felek ö, ö, hozzáférését ö, érinti a dokumentumokhoz. Nincs kérdés, szavazzunk. ellene, mellette tartózkodás. Hát akkor egyhangúan elfogadtuk. Elfogadtuk. Akkor jöjjön Stojanov kollega jelentése. Öné a szó, Stojanov kollega. Köszönöm szépen, kedves elnök úr. Nem kell egész egy percet beszélnem. Én szívesen szeretném megköszönni minden kollégának a segítségét, külön az. árnyékjelentéstevőknek szeretnék köszönetet mondani. A szavazó listán egész fent a nyolcassal kapcsolatosan egy technikai hiba csúszott be, és jó lenne, hogyha ezt korrigálnánk. Bodó úr módosító Jánál a mínusz helyett plusz állna. Itt egy kis csúszás volt a fordításban, természetesen ezt megtesszük. Tehát plusz volt a javaslat, rendben. Akkor kezdjük meg a szavazást. A 8-as módosító, bodúféle, kérem kézfelemeléssel mellette, ellene, tartózkodás, tehát az első volt a többségben, tehát elfogadtuk a tartózkodást majd csak az árószavazásnál fogjuk megszámolni. A 9-es módosító rakai féle mellette ellene elfogadtuk. Kettes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes mellett, ezt két részben szavazzuk meg, első rész mellett ellene elfogadva a második rész mellette ellene azt hiszem, hogy a második volt többségben, de még egyszer. Tehát a második rész mellett ellene tehát elutasítva. Egy szóbeli módosító szerepel itt. Bodó úrtól, ez azt hiszem, hogy megoldó, vagy ez a harmadik rész lenne? Oké. Okay. Jó, szóval akkor ez okafogyottá vált, mint az elsőt elfogadtuk. Hármas módosító, ez is okafogyott, négyes mellett ellene elfogadva. Tizenegyes mellett ellene, elfogadva 12-es mellett, ellene, elfogadtuk a titkárság szerint. 14-es Nébler féle módosító mellett a most a 12-es még egyszer nem kell, akkor a 13-as mellett első rész mellett ellene, elutasítva második rész mellett ellene, ez is többséggel elfogadtuk. 14-es mellett ellene elfogadtuk, 15-ös mellett ellene elutasítva. 16-os mellett ellene elfogadva 17-es mellett ellene elutasítva 18-as mellett ellene elutasítva 19 mellett ellene elfogadva 5-ös mellett ellene elfogadva. Két liberális tartózkodás mellett 20-as mellett, a 20-as mellett ellene, tehát most a 20-as ellen tartózkodás, szintén elfogadtuk, 21-es mellett, ellene elfogadtuk, 6-os mellett, ez okafogyott, mert a tízest elfogadtuk. A tízes első részét. Jó, akkor szavazzunk mégis, tehát a hatos mellett ellene. Elfogadtuk. 12-11 arányban egyes rendben, hetes okafogyott, 22 Kettes következik, mellette, ellene, szintén elfogadtuk. Akkor az egész véleményről, mellette, ellene, tartózkodás, tehát többséggel, néhány tartózkodással, két ellenszavazattal elfogadtuk. Akkor ez megvan. A Wilkström féle véleményről szavazunk egyes gálóféle módosító mellett. Ellene elfogadtuk. Egyes kompromisszumos módosító mellett ellene elfogadtuk. Kettes kompromisszumos mellett ellene elfogadtuk. Hármas kompromisszumos módosító mellett ellene elfogadtuk. Négyes kompromisszumos módosító mellett ellene elfogadtuk. Tizenkettes mellett ellene elfogadtuk. Tizenhármas mellett ellene elfogadtuk. Tizennégyes mellett ellene elfogadtuk. A vélemény egészéről szavazunk mellette, ellene tartózkodás egyhangulag elfogadtuk. Köszönöm, és gratulálunk. Bodó féle jelentés következik. A kettes módosító mellett ellene elfogadtuk hármas mellette, ellene megszámoljuk még egyszer, tehát a hármas mellett ellene elfogadtuk. Négyes mellett ellene elfogadtuk. Huszas mellett ellene elutasítva ötös mellett ellene akkor megszámoljuk öt, ötös mellett Tehát 12 ellene. 12-11, illetve 10 arányban elfogadtuk. Hatos mellett ellene elfogadtuk. Hetes mellett ellene elfogadtuk. Nyolcas mellett 9-es mellett ellene elfogadtuk. 10-es mellett ellene elfogadtuk. 11-es mellett ellene elfogadtuk. 12-es mellett ellene megszámoljuk, tehát még egyszer a 12-es mellett elfogadtuk. 13-as mellett ellene, ugyancsak elfogadtuk 14-es mellett, ellene, elfogadtuk 15-ös mellett, ellene, ez ugyanaz elfogadtuk, 22-es mellett, ellene elfogadtuk, 23-as mellett, 23-as mellett ellene, elutasítva, 17-es mellett ellene, elfogadtuk 18-as mellett, ellene, elfogadtuk 19 mellett, ellene, elfogadtuk. Az egyes visszavonták, akkor most a vélemény egészéről mellette, ellene 12-10 arányban, tehát tartózkodás nélkül elfogadtuk. Hát akkor ez megvolt, az egyes bodó, és akkor most, jön, most már a Sharon Bowles jön. Igen, tehát a Sharon Bowles jelentés. Ez hosszú. Erről már beszélgettünk az imént a koordinátorok ülésen. Ezek a származtatott ügyletekről szól, hármas módosító mellette, ellene, tartoz, elutasítottuk. Négyes mellette, ellene, elfogadtuk. Szóbeli módosítás egyes mellette, ellene elfogadtuk. Hatos mellette ellene elfogadtuk. 98-as mellette ellene elfogadtuk. 7-es mellette ellene elfogadtuk. 8-as mellette ellene ő meg 8-as mellette megszámoljuk ellene, akkor az első ő, csoport volt a többség egyes kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. Tízes mellette, ellene elfogadtuk. Kettes szóbeli módosító mellette, ellene elfogadtuk. Tizenkettes mellette, ellene elfogadtok, 13-as mellette, ellene, elfogadtok, 14-es mellette, ellene, elfogadtok, 100-as mellette, ellene, elfogadtok, 15-ös mellette, ellene, elfogadtuk, 16-os mellette, ellene, elfogadtuk, 17-es mellette, ellene, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, elutasítottuk. Hát akkor megismételhetjük. Tehát a kettes kompromisszum mellette, mellette, ellene, hát teljesen egyértelmű elutasítottuk. Hát akkor, akkor most a 24-es jön. Nem, a 20-as, 20-as, mellette, ellene. Elfogadtuk. 21-es mellette, ellene. Ezt is elfogadtuk. Nem? Még egyszer. 21-es. Mellette. Ellene. Elutasítottuk igazán. 101-es. Mellette. Ellene. Ezt is elutasítottuk. 22-es mellette. Ellene. Ezt is elutasítottuk. 102-es mellette. Ellene. Elutasítottuk. 23-as mellette. Ellene. Elutasítottuk. 103-as mellette. Ellene elutasítottuk 104-es mellette, ellene, elutasítottuk 105-ös mellette, ellene, elutasítottuk 106-os mellette, ellene, elutasítottuk. Hát akkor ez megvan, akkor jöjjön a 24-es mellette, ellene, elfogadtuk 25-ös mellette, ellene, elfogadtuk 26-os mellette, ellene, elfogadtuk. 108-as mellette, ellene, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, elfogadtuk. 109-es mellette, ellene, elfogadtuk. 29-es mellette, ellene, elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, elutasítottuk 31-es mellette, ellene tartott elutasítottuk 32-es mellette, ellene elfogadtuk 33-as mellette, ellene elutasítottuk 34-es mellette, ellene ezt is elutasítottuk 35-ös mellette, ellene elfogadtuk 36-os mellette, ellene elfogadtuk 37-es mellette, ellene, elfogadtuk 38-as mellette, ellene, elfogadtuk 39-es mellette, ellene, elfogadtuk 40-es mellette, ellene, elfogadtuk 41-es mellette, ellene ezt is elfogadtuk. 42-es részenként első rész. Mellette, ellene. Elfogadtuk. Második rész mellette, ellene. Elfogadtuk. 3-as, 43-as mellette, ellene. Elutasítottuk. 110-es mellette, ellene. Azt mondom, elutasítottuk. Elutasítottuk, ugye? Nézzük meg, rendben van, akkor még egyszer megszámoljuk. 110-esnél mellette, 10 ellene, egyértelmű, 12 elutasítottuk. 44-es mellette, ellene, elutasítottuk, 111-es mellette, ellene, elfogadtuk. 112-es mellette, ellene, elfogadtuk. 113-as mellette, ellene, elfogadtuk. 114-es mellette, ellene, elfogadtuk. 115-ös mellette, ellene, ez a többség volt, elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 117-es ez része a kompromisszumnak, tehát 114, 118, 119, 45, 120, 121, 123 blogban. Van valami kifogás ez ellen? A 120-ast és a 123-as azt majd külön szavazzuk meg. Tehát akkor 117-es mellette, ellene. Elfogadtuk. 118-as mellette, ellene elfogadtuk, 119-es mellette ellene elfogadtuk, 45-ös mellette ellene elfogadtuk, 120-as mellette ellene elfogadtuk, 121-es mellette ellene elfogadtuk, 122-es mellette ellene elfogadtuk, 123-as mellette ellene elfogadtuk, 146-os mellette ellene elfogadtuk, 124 mellette ellene elfogadtuk, 125 mellette ellene elfogadtuk, 126 mellette ellene elfogadtuk, 47-es mellette ellene elutasítottuk, 48 mellette ellene elutasítottuk, 49-es mellette ellene elfogadtuk 50-es mellette, ellene, elfogadtuk 51-es mellette, ellene, elfogadtuk 52-es mellette, ellene, elfogadtuk 53-as mellette, ellene, elutasítottuk 54-es mellette, ellene, elutasítottuk 55-ös mellette, ellene, elfogadtuk. 56-os mellette, ellene, elfogadtuk. 127-es mellette, ellene, elfogadtuk. Akkor a négyes kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk akkor jöjjön az 57-es mellette ellene elfogadtuk, akkor jön a 132-es mellette ellene elfogadtuk, 7-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 58 es mellette ellene elfogadtuk, 59 mellette ellene elfogadtuk. Utána jön a 134-es mellette ellene elutasítottuk, vagy számoljuk meg, akkor még egyszer 134-es mellette ez a többség, többség, igen. Ellene, hát az első volt a több, elfogadtuk 60-as mellette, ellene, elfogadtuk 61-es mellette, ellene elfogadtuk 62-es mellette, ellene ezt is elfogadtuk 63-as mellette, ellene elfogadtuk 64-es mellette, ellene elfogadtuk 65-ös mellette, ellene elfogadtuk 67-es mellette, ellene elfogadtuk 67-es mellette, ellene elfogadtuk 68-as mellette, ellene elfogadtuk 69-es mellette, ellene elfogadtuk 70-es mellette, ellene elfogadtuk 71-es mellette, ellene elfogadtuk 72-es mellette, ellene elfogadtuk 73-as mellette, ellene elfogadtuk 74-es mellette, ellene elfogadtuk 70, 135-ös ellene elfogadtuk, 50, 75-ös mellette elutasítottuk, 76-os mellette ellene elfogadtuk, 77-es mellette ellene elfogadtuk, 78-as mellette ellene elfogadtuk, 79-es mellette ellene elfogadtuk. 136-os mellette? Nem, most a javaslat, hogy blogban szavazzunk. Van-e valakinek kifogása ellene, hogy a 136-tól 142-ig egyszerre szavazzunk? Ki van mellette? Tehát 136-tól 142-ig ellene? Elfogadtuk. Akkor jöjjön a 80-as mellette? Ellene? Elutasítottuk 81-es mellette? Ellene? Elutasítottuk 82-es mellette? ellene, elfogadtuk. 83-as mellette, ellene, elfogadtuk. 84-es mellette, ellene, elfogadtuk. 85-ös mellette, ellene, elfogadtuk. 86-os mellette, ellene, elutasítottuk. 87-es mellette, ellene, elutasítottuk. 88-as mellette, ellene, elfogadtuk. 89-es mellette, ellene, elfogadtuk. 144-es mellette, ellene, ezt is elfogadtuk. 145-ös mellette, ellene, elfogadtuk. 90-es mellette, ellene, elfogadtuk. 91-es mellette, ellene, elfogadtuk. 92-es mellette, ellene, elfogadtuk. 93-as mellette, ellene, elfogadtuk, egyes, mellette, ellene, elfogadtuk. Most jön, jön a 94-es két részben, első rész mellette, ellene, elutasítottuk, második rész mellette, ellene, elfogadtuk, 95-ös mellette, ellene, elfogadtuk, kettes mellette, ellene, elfogadtuk, 96 mellette, ellene elfogadtuk, 97 mellette ellene elfogadtuk, akkor a végszavazás mellette pillanat. Még számolunk, igen, tehát mellette. 14-es ellene, 2. Tartózkodás. Tehát akkor 6 tartózkodás van. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük a jelen létet és Bowles asszonynak pedig ezt nem mamut véleményt, és aztán jönnek a jogi alap. Pok kérdése, de Ödenberg asszony 23-as, tessék parancsolni. Köszönöm. Ez a jogi vélemény egy rendkívül érzékeny témával foglalkozik, a GMO-kkal, és azoknak a termesztésével. Ez egy rendkívül vitatott téma, ezért is kívánja az Európai Bizottság ezt a jogszabályt felülvizsgálni annak érdekében, hogy nagyobb rugalmasságot engedélyezzen a GMO termesztés területén az Európai Bizottság eh, kérte a jogi véleményünket, az európai két lehetséges van, a 114-es eh, cikk alapján eh, lehet ezt harmonizálni az egységes piacon belül, vagy pedig a 192-es cikket használhatjuk fel, amely a környezetvédelemről szól. Én raportőrként azt javasolnám, hogy változtassuk meg a jogalapot, tehát legyen ez a 192-es cikk egyes bekezdése, mert ez így lehetővé teszi majd, hogy az NV jelentéstevőinek véleményeit, illetve az aszerinti szerinti módosítókat is figyelembe vegyük. Lapás asszony a természetes környezet védelme érdekében kíván fellépni. Itt elsősorban a talajra és a környezetre gyakorolt negatív hatás veszélyéről van szó. Azok a tagállamok, amelyek nem járulnak hozzá a GMO termesztéshez, általában etikai kifogásokat hoznak fel, ezeket általában nem fogadja el az Európai Bíróság. Lengyelország is veszített már ilyen ügyet el az Európai Bíróság előtt. A, a parlament jogi szolgálata egyetért azzal, hogy a 114-es cikk alapján történő módosítás nem fog majd semmi változást eredményezni az engedélykiadás területén. Ezért is fontosabb a környezetvédelmi érvelés, és ezért javasoljuk azt, hogy a 192-es cikk első bekezdése legyen a jog alap. Ezt szeretném megszavaztatni. Köszönöm szépen. Ez az ügy már többször felmerült, és én abból az elvből indulok ki, amit az Európai Bíróság kimondott, hogy nevezetesen egy jogalap legyen, és ez a belső piacra vonatkozó cikkre vonatkozik. Az akkori irányelv, és itt történt egy kisebb korrekció, ez a belső piaci cikkre helyezi a hangsúlyt ez a 102-es, vagy nem tudom, hogy melyik cikk volt az, amit nem fogadtak el. Kiegészítésképpen még annyit, hogy a dohány reklám esetében is, ott is kifejezetten csak a belső piaci cikk volt a jogalap, mégpedig ezzel egy kötelező érvényt tudtunk előírni, és ez ebben az esetben még inkább így van. A 114-es cikk kapcsán az egészségvédelem, a környezetvédelem és egyéb szempontok konkrétan fel vannak sorolva. Tehát a környezetvédelem is szerepel a cikkben, éppen ezért a szakértelem és a szakértői vélemény és a jogszolgálat szerint is csak a 114-es, a belső piaci cikk a jogalap. Ez megint csak egy technikai probléma. Az utolsó hozzászólónk, illetve előadónk már kint van, éppen ezért most nem szeretnék vitát nyitni erről a témáról. 192 volt a jelentéstevői javaslat, ami szerint azt alkalmazzuk jogalapnak Lechner úr a 114-est javasolta, Lichtenberger asszony. Én sem akarnék most egy vitát kezdeni, de ami a környezetvédelmet illeti, itt minden országban, eh, ahol ilyen jogi eh, felvetések vannak, ezt a jelentéstevő javaslatát kéne jogalapnak elfogalmadni. Tehát akkor eh, javasolom, hogy szavazzunk. Ha a jelentés tevő javaslata kap többséget, akkor a 192-es, ellenkező esetben a 114-es cikk a jogalap. Kérem, aki támogatja a jelentést, emelje fel a kezét ellene. Akkor még egyszer mellette. 9 ellene. 7. Tehát az akkor 8 tehát minden esetre az igen ettől függetlenül többségben volt. Még egyszer, ki van mellette? 9-8. Tehát akkor a jelentéstevő javaslatát a többség támogatta. Tehát a 192-es a jogalap. A következő Karim féle jelentés, kodifikációs. Itt nem volt felvetés, úgyhogy nyugodtan szavazhatunk blogban. Mi az összes átdolgozási és kodifikációs jelentésről egyszerre szavazunk mellette, ellene. Akkor, ha nem volt senki ellene, akkor elfogadtuk, és akkor a Campinos féle napirendi pont következik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 So. No, I think no, there will be probably no, no time. Today. Probably no, no time. time. So you have to postpone this probably. Yeah? Okay. Not realistic. So, dann darf ich. Akkor Antonio Campinos, a belső piaci harmonizációs hivatal új elnökét szeretném üdvözölni, ez a Halicantei piaci hivatal, csak így rövid zsargonban. Ez egy nagyon fontos eszmecsere, és ez egy sikeres hivatal. Javasolnám, hogy most röviden szóljon hozzánk, és utána a képviselők kapnak kérdéseket. Öné a szó. Thank you, thank you very much. Good morning. Köszönöm. Először is eh, üdvözlöm eh, a bizottság tagjait, és különösen önnek köszönöm, elnök úr, hogy meghívott bennünket, és eh, beszélhetünk itt a belső piaci harmonizációs hivatal munkájáról, illetve a jövőjéről. Jelenleg az ügynökségünk életének egy fontos szakaszában vagyunk, sok mindent elértünk eddig, de még számos tennivalónk van. Nagyon örülünk annak, hogy a Júri Bizottság az elmúlt években is végig támogatólag érdeklődött a hivatalunk iránt, mindig támogatta azt a folyamatot, amelynek kimenetele az, hogy megerősítsük a szellemi tulajdonjogokat Európában. Ne felejtsük el azonban, hogy az 1990-es években teremtettük a jelenlegi rendszert, és még évtizedekkel azelőtt terveztük meg. Az azóta felhalmozott tapasztalat fényében most lehetőségünk van arra, hogy újra elgondolkozzunk arról, hogy hogyan próbáljuk ezt az ügyet továbbvinni a 21. század közepe irányába. Tehát az, a szellemi tulajdonjogok kérdéséről van szó, amelyekről önök is hallottak. Nemrégiben járt itt az Európai Szabadalmi Hivatal eh, képviselője, őket is meg, őt is meghallgatták, én pedig a, egy rövid előadást tartok eh, arról, hogy mi mit gondolunk eh, erről a területről, melyek a kihívások és milyen lehetőségeket látunk. Szerintem ez egy fontos dolog nem csak azok számára fontos dolog, akik ebből élnek meg, hanem mindenki számára fontos, aki a 21. századi gazdaságban szerepet akar betölteni. Ugyanis így védjük meg a védjegyeket, az innovációkat, a eh, dizájnokat. Ezzel virágozhat eh, az innováció. Természetesen ez a nagy halak számára rendkívül fontos, azoknak a jól ismert eh, eh, márkanevek számára fontos ez, amelyeket Berlinben, Bradfordban és Brüsszelben is ismernek, de a KKV-k számára is fontos ez a tevékenység, azon KKV-k számára, amelyeknek nagyok az ambícióik, és olyan feltételeket szeretnénk teremteni számukra, amelyek közepette a növekedésük biztosított. Fontos ez, mind a, fontos ez a fogyasztók védelme szempontjából is, azért, hogy azt kapják, amiért a megfelelő árat kifizették, ne pedig hamisítványokat, adott esetben veszélyes hamisítványokat a legnagyobb részét a tevékenységünknek a kis és középvállalkozások töltik ki, rajtuk múlik az európai gazdaság jövője. Akik nem ismernek bennünket annyira, azok számára egy rövid ismertetést tartanék. A belső piaci harmonizációs hivatal az egyetlen olyan ügynökség, amely kifejezetten és kizárólag a szellemi tulajdonjogokkal foglalkozik. Alicantéban van a székhelyünk Spanyolországban, és 1996-ban kezdtük el a közösségi trademarkot befogadni, illetve ezt szervezni. Körülbelül 700 európai alkalmazottunk van, és 200-300 közötti beszállító, illetve alvállalkozó, ez több mint ezer ember összesen. A bevételünk az a használati díjakból származik, illetve a szolgáltatási díjakból. Valójában mi nem kerülünk egy filérébe se az EU-nak, sőt hasznot hajtunk. 180 millió euró a tavalyi bevételünk. Ez jelentősen több, mint a kiadásunk, 26 milliós volt a tavalyi aktívumunk. A korábbi években, mielőtt a FIKAT 2009-ben életbe lépett, még magasabb volt a bevétel. Most csökkentettük a díjakat, ugyanakkor növekszik a bevétel. A 40% a személyzeti díj, illetve személyzetek fizetése, 50% 15% a, a számítástechnikai kiadások, 15% pedig a fordítási kiadások, a többi a haszon, hogy így mondjam. A küldetésünk az, hogy a belső piacon létrehozzuk a harmonizációt. Az első feladatunk az volt, hogy a belső piaci egy rendszert menedzseljük. Ez továbbra is szerepel a programunkban, a 2011-es programunkban is. A, az együttműködés továbbra is fontos számunkra, a nemzeti irodákkal együttműködünk, valamint az EU-n kívül tevékenykedő szellemi tulajdonjogokkal foglalkozó irodákkal, elsősorban a japán és az amerikai irodákra gondolok. Emellett a legfőbb felhasználók szervezeteivel is kapcsolatban állunk, az administratív testületünkben megfigyelő státusszal rendelkezhetnek ezek. A fő célunk az, hogy a trademark rendszerek alkalmazóit, felhasználóit megvédjük és védelemben részesítsük. Talán egy kis statisztikával folytatnám. A védjegy rendszer az elejétől kezdve sikeres volt, sőt, elmondható, hogy az elején több igény volt rá, mint bárki számította, bárki gondolta volna. Ezért kellett kialakítanunk egy gyors szolgáltatási rendszert. A CTM első évében 48 ezer igény érkezett, és később pedig már majdnem 60 ezer CTM és 50 ezer design igényléssel, véd, védelmi igényléssel foglalkoztunk. 17 hétbe kerül, még egy designt védelemben részesítünk. Ha Tavaly 98 ezer volt a CTM eh, bejegyzések száma, és a CTM bejegyzésének ideje pedig 26 hétről ö, eh, csökkent kevesebb, mint a harmadára. Mennyi? Komoly, illetve egyszerűsített bejegyzési szabályokat vezettünk be. 48 órán belül szeretnénk elérni a bejegyzéseket. 95%-a a trademark kéréseknek most már online érkezik. Egyre nagyobb az igény, 96 óta folyamatosan nő. Idén augusztusban vagy szeptemberben fogjuk ünnepelni az egymilliómodik kérelmet CTM témában. Nagyon sok korai kihívást már letudtunk, ugyanakkor vannak még megválaszolandó kihívások, ezek részint belső, részint külső kihívások. A szervezeten belül a számítástechnikai rendszerekhez kapcsolódó tudásunkat kell folyamatosan napra készen tartani, miközben a 80 adatbázis számát próbáljuk csökkenteni. Az elmúlt években ennyi adatbázist üzemeltettünk. Szeretnénk a HR politikánkat is kiegyensúlyozni, egyensúlyozottabbá tenni, barátságosabb munkakörülményeket teremteni a munkavállalóink számára. Ennek az a célja, hogy a munkavállalók minősége is növekedjen. Megpróbáljuk a backlogot felszámolni, és kiszámíthatóbbá tenni a működésünket. Ami a külső dimenziót illeti, ezért is vagyok most itt. A trademarkokkal, a védjegyekkel kapcsolatos várható jogalkotási munka érdekel bennünket, mert e, a több mint 20 évvel e-, ezelőtt elfogadott e, szabályozás kiegészítésre szorul. Az Európai Bizottság megvás, megvizsgálta a védjegyrendszernek a működését. A Marx Planck intézménytől, intézettől rendelt egy tanulmányt, ez nemrég kiadásra is került. Ez a legfontosabb tanulmány, amit a mi munkánkról is végeztek. Ennek egyik eleme az, hogy ennek legfontosabb jellemzője az, hogy figyelembe veszi majd ezt a bizottság. The Commission may carry out further consultations if needed in order to prepare the forthcoming proposal on the community trademark system. With the adoption of the Lisbon Treaty, a Lisszaboni szerződés elfogadása után a bizottság, a tanács és az Európai Parlament saját szerepét eljátsza majd a jogalkotási folyamatban. Ebben a folyamatban a jogi szakbizottságnak is komoly szerep jut. Ami a várható javaslatokat illeti, mi azt reméljük, hogy az egységes trademark védelem fennmarad. Ez ugyanis az egyik legfontosabb vívmánya szellemi tulajdonjogok területén a közös piacnak. Jól működik a rendszer, éppen ezért a jogszabályi folyamat végén, jogalkotási folyamat végén nem strukturális változásokra van szükség. A közösségi egy rendszer együtt létezik a nemzeti védjegyrendszerekkel, és ennek fenntartása a rendelet preambulumában is szerepel. Ezeknek az együttműködését kell felülvizsgálnunk. A, egyszerre kell az irányelvet és a rendeletet, a vonatkozó irányelvet és rendeletet felülvizsgálni. Nincs szükség forradalomra, evolúcióra van szükség lassú fejlődésre, mert konszenzus van abban, hogy jól működik ez a rendszer. Több tízezer vállalkozás fordul hozzánk védjegyvédelemért. Nem egy új rendszerről van tehát szó, nincs szükség egy új rendszerre, hanem csak némi egyszerűsítésre van szükség. Ez az értékelés lehetőséget biztosít arra, hogy az egész rendszert a működésében szemléljük, és eh, foglalkozunk minden olyan eh, jogi kérdéssel, amely a rendszer javítása szempontjából fontos lehet. Erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy a hatékonyságot, a minőségét és a kiszámíthatóságot növeljük, valamint az elektronikus kommunikáció teljes végrehajtását elérjük. Az egész regisztrációs folyamatot kell javítani, csökkenteni a bürokráciát, rövidíteni a határidőket, és az egész rendszer barátságosabbá tenni. A jogbiztonság biztosítása is rendkívül fontos az ügyfeleink számára. Úgy gondoljuk, hogy nem csak a jogalkotói munkán múlik mindez, belül is lehet javítani a kiszámíthatóságot a prioritások jobb megfogalmazásával. Ugyanakkor a jogalkotásnak is szerepe lehet, modernizálhatja a védjegy definícióját, és a bírósági eh, joganyagot is belefoglalhatja a jogszabályokba. Eh, jogbiztonság kialakítása rendkívül fontos. Eh, a tényleges felhasználása például a védjegyeknek. A hivatalunk úgy érzi, hogy a politikai konszenzus továbbra is megvan. Ez egy egy regisztráción alapuló rendszer, és ehhez nem szabadna hozzányúlni. Ebben egyetértünk az Európai Parlamenttel, annak belső piaci bizottságával és Barnier úrral is. Barnier úr azt mondta 2010-ben, hogy a közösségi védjegy korlátozásának nagyon komoly elő, nagyon komoly hátrányai lehetnek a hamisítás elleni fellépés során. Léne úr ön is komoly támogatást adott a közösségi védjegy egységes megvalósítása érdekében a változások erősítsék meg és ne gyengítsék a létező védjegyrendszert. Az lassú fejlődés során az irányelvet is módosítani kell, mert 22 évvel ezelőtt született, a nemzeti jogot összhangba kell hozni az EU joggal. A közösségi védjegyrendszer csak része az európai védjegy rendszernek. Az elvégzett elemzések és javaslatok az egész rendszerből kell, hogy kiinduljanak, ne csak a CTM rendszert vizsgálják. Tehát jobb harmonizációra van szükség az EU és nemzeti szintek között, és örömmel láttuk azt, hogy a bizottság az irányelvet és a rendeletet egy csomagban kívánja felülvizsgálni és módosítani. Reméljük, sőt sürgetjük azt, hogy a bizottság évvége előtt ezt a módosítást végezze el. Az irányelv harmonizálása egy második esélyt ad nekünk, és lehet, hogy ez az utolsó esély is belátható időn belül. Úgy gondoljuk, hogy az ilyen jellegű konvergencia lenne a leghasznosabb. 21 projektet indítottak el a közelmúltban a felhasználóink hasznára, ezek elsősorban az online regisztrációval kapcsolatosak. Ugyanakkor további harmonizálásra van szükség a védjegyi jogszabályok területén, Csak ha ez sikerül, akkor tudunk megfelelni annak a mandátumnak, amelyet a jogalkotó nekünk adott. Egy olyan trademark és design rendszert akarunk eh, kialakítani, amelyben a felhasználók nem a szolgáltatás minősége alapján választanak, hanem stratégiai, üzleti megfontolásból tudnak választani az eljáró szervek között. Nagyon érdekes időket élünk, hölgyeim és uraim, és eh, azt szeretnénk, hogyha meg tudnánk felelni az a kihívásoknak. Mi az erőforrásainkkal mindent megteszünk annak érdekében, hogy a, az összes vállalkozási típus igényeinek megfelelhessünk. Tudom, hogy számíthatunk az önök bizottságára, tisztességes, ugyanakkor határozott munkát várhatunk önöktől. Tudom, hogy számíthatunk önökre, abban is, hogy önök mindig felszólalnak a szellemi tulajdonjogok védelmében. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm ezt az átfogó bemutatást, és most eh, Wikström asszony kap szót. Köszönöm szépen. Először is szeretnék nagy köszönetet mondani az előadásért. Betekinthettünk, hogy mi történik eh, Alicante napfényes ege alatt. Biztosíthatom önt a felől, hogy a bizottságunkban eh, folyamatosan és határozottan azon dolgozunk, hogy a szellemi termékek, termék jogok területén mindent megtegyünk, különösen a digitális világban. Mindenki tudja, ezt, aki ezzel a területtel foglalkozik, ugyanakkor különböző véleményeket hallunk, illetve különböző következtetésekre jutottunk. Az Európai Innovációs Unió tekintetében komoly lépések történtek, de Érdekes lenne további részleteket hallani arról, amit röviden említett csak az előadásában, nevezetesen, hogy nem a jogalkotás az egyetlen egy lehetőség. Úgyhogy szeretném tudni, hogy milyen jövőbeli kihívások állnak előttünk az önök tevékenységével kapcsolatosan, illetve mindenek előtt, hogyan birkozzunk meg a védjegyek védelmének kihívásával a digitális világban. Említette, hogy a, a kérvények 97%-a digitális úton érkezik. Hogyan lehet tovább erősíteni a bizalmat, nevezetesen, hogy a szellemi tulajdonjogok elsődlegesen védelmet kell, hogy élvezzenek a digitális világban. Milyen további lépésekre van szükség? Köszönöm szépen. Köszönöm, Lichtenberger asszony. Nagyon szépen köszönöm. Számomra egy elv fontos, amit mindig eh, megemlítünk. A védjegy alapvetően eh, iránymutatásul szolgál a fogyasztók számára. A fogyasztók eh, bíznak a védjegyekben. Számomra alapvetően fontos az önök munkájának megítélésénél, hogy egyáltalán bízhatnak-e még a fogyasztók a védjegyekben? Hogyan lehet biztosítani, hogy egy védjegy mögött valóban az húzódik meg, amit maga a védjegy sugal? Ez számomra a döntő. És itt nem csak egy vállalat védelméről van szó a többi vállalattal szemben, amely esetleg lemásolná a védjegyet, Számomra az is nagyon fontos társadalmi érték, hogy a védjegy egyfajta ígéretet közvetít a minőség fenntartása vonatkozásában, az összetétel, illetve egyéb szempontok vonatkozásában, és hogyan lehet ezeket betartatni. Tehát nem csak a vállalatok egymással szembeni védelméről van szó, a szellemi jogok tulajdonképpen a társadalommal kötött szerződést is jelentik. Itt nem két védjegy vitáról, vagy két vállalat csatájának szabályozásáról van szó, hanem azokról is, akik ből a védjegyel ellátott termék gyártója megél. Számos botrány is megkérdőjelezte mindezt. Bármilyen kiváló piacvédelmi rendszert kifejleszthetünk, de nem biztos, hogy ennek hatékony hatása lesz, mert a fogyasztók már nem bíznak a védjegyekben. Számomra tehát a kérdés az, hogy ezt a szempontot hogyan lehet erőteljesebben figyelembe venni. Az emberek tájékozódni próbálnak, orientálódni, és gyakorlatilag a vitában ez a szempont nem merült fel. Ha erről hallhatnánk öntől valamit hogyan lehet betartatni a védjegy védelmi rendszert ebből a szempontból. A második kérdésem egyes országokban ez erőteljesebben megnyilvánul, hogy a földrajzi jelölések és a védjegyvédelem egymással hogyan viszonyul, hogyan lehet közelíteni, vagy hogyan lesz ez a jövőben szabályozva. ugyanis eh, a földrajzi jelölés nem tudom, hogy mennyiben eh, jelent védjegyet. Tehát ez az a kérdés, eh, amivel már mi itt többször foglalkoztunk. Nincs többi kérdés a bizottságból. Nekem lenne egy, ugye ön maga is szólt arról, hogy vannak feleslegek, és a márkáknak nem csak neveik vannak, hanem milyen megfontolások vannak, hogy mit lehet ezzel kezdeni, vannak célirányosak, képzelések, talán ezzel kapcsolatban is tud mondani valamit. Ugye világos? Tessék, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok, amennyire tudok válaszolni a két kérdésre, amelyet feltettek ezek a kérdések többé-kevésbé összefüggenek, és mind a bizalommal foglalkozik, ahogy a fogyasztó mennyire bűk, bízik a márka rendszerben. Azt mondanám először, hogy én egyetértek saját magammal, meg önökkel is, hogy őszintén hiszek abban, hogy a harmonizációt jogszabályokkal meg lehet oldani, és ennek ez összefügg az online korban azzal, hogy hogyan értelmezzük a jogszabályokat, és megfelel azoknak a folyamatoknak, amelyek ugyanazokat az ITK eszközöket alkalmazzák, és ez könnyíti a polgárok életét. És ezért, noha tudjuk, hogy ez a jogszabályalkotási folyamat nagyon fontos a hivatal jövője szempontjából úgy döntöttünk, hogy azzal a felesleggel kapcsolatban, amit az elnök úr említett, egy 50 milliós alapot hozunk létre, hogy megosszuk a számítógépes eszközöket azok hivatalok között, amelyek ezekkel a márkákkal foglalkoznak, és létrehozunk egy ilyen online adatbázist, amely foglalkozik a közösségi és a tagállami márkákkal, valamint a nemzetközi regisztrációval, és az elgondolás az, hogy megkönnyítsük a polgárok életét. Ezt a dizájnnal kapcsolatban is megtesszük, és én örülök, hogy e, ez már megszületett, ez a kezdeményezés néhány hatóságnál, és így a konfliktusos márkák problémáját is lehet jobban kezelni. 25 hivatal, meg mi foglalkozunk ezzel, és ezt ki fogjuk terjeszteni a design területére is, tehát nem csak a márka területén marad meg. Ugye sokan azt mondják, hogy a márka a legfontosabb, de nem, a design is meghatározó, úgyhogy mi felépítünk egy olyan adatbázist, amely a bejegyzett dizájnokat tartalmazza a tagállamokban és a közösségben. Na most ezt nem csak ezzel az 50 milliós alappal csináljuk, ez 21 terméket foglal magában, IT terméket, hát el tudják képzelni, hogy milyen bonyolult ez, és megpróbáljuk megnézni, hogyan lehet harmonizálni a gyakorlatot közöttünk és a tagállamok között, tehát ahogy mi értelmezzük a jogszabályokat. Néha túl sokat várunk a jogszabályok változásaira, és így nem kezdődik el a, a munka, és nem tudjuk egyformán értékelni a jogi helyzetet, a jogszabályokat. A második kérdés pedig a minőséggel volt kapcsolatos, a márkák minőségével. Itt két kérdés is rejlik ebben. Mi megpróbálunk megpróbáljuk elérni, hogy a márkavédelem magas szintű legyen, és magas szintű legyen a dizájnvédelem. Hogy most ugye a társaság az biztosítja, megadja az ígéretet a fogyasztóknak, hogy ez a márka úgy marad. A végső válasz persze mindig a piac dönti el, ha a piac látja, hogy teljesül a márka adta ígéret, akkor megvan, ha nem, akkor büntetésre kerül sor. De aggaszt bennünket, az, hogy a jegyek, a jogok is sok esetben ütköznek, tehát nem ugyanaz vonatkozik két különböző társaság márkájára, de azt is látni kell, hogy meg kell nézni, hogy tiszteletben tartja-e az adott márka a jogszabályokat. Sok esetben nem tartható fenn a monopólium. Tehát nem biztos, hogy a jogszabályalkotó tehát azzal foglalkozik, hogy milyen méretű a monopólium. But we have to remember that we are an administrative. Tehát mindenki számára világos, hogy mi egy administratív testület vagyunk, és a jogszabályt kell végrehajtanunk. Ezt a lehető legjobb módon igyekszünk megtenni, ha bár nyilván javíthatunk bizonyos szempontokon. Now, as to the, the, the questions raised by, by our chairman. Az elnök úr kérdésére válaszol. Mint ahogy említettem, a néhány milliós többletből 10 százalékot a harmonizációs alapra fordítunk, tehát igyekszünk a belső piacon minél nagyobb mértékű harmonizációt elérni, és biztosítani, hogy minden adatbázis lekérdezhető legyen egész Európában. Egy sor auditot is kezdeményeztünk az OHI működésének finanszírozásának vonatkozásában, az informatikai rendszerek területén. Arra törekszünk, hogy egyszerűsítsük a rendszert. Az most éppen egy stratégiai tervet készítünk elő az elkövetkezendő öt évre, és ebben egyértelműen jelezni kívánjuk, hogy most hol állunk, és milyen irányban kívánunk mégpedig átlátható módon előre lépni a munkatársak mindegyikével kétoldalú alapon személyes interjút folytattam a 700 fős állományból, a nemzeti irodákkal is, és ennek alapján készítjük el a stratégiánkat, amit április közepén fogunk majd nyilvánosságra hozni, vagy legkésőbb május elején. Először is, elnök úr, mindenféleképpen szükségünk van arra, hogy az architektúra kérdését kezeljük. A egyre több kérvény érkezett, és párhuzamosan ezzel egyre több informatikai rendszert és adatbázist építettünk ki, hogy az ágazatot, az ipart segítsük. És ennek következtében egy olyan rendszer épült ki, ami részekre tagozódik, és nem igazán függnek össze az elemek következetesen. Úgyhogy hosszú időbe fog telni, hogy ezeket a pontokat feltárjuk, és ehhez komoly finanszírozási igény is kapcsolódik. Másodszorban Európában komoly vita folyik a kiszervezés vagy nem kiszervezés témájában. Annak ellenére, hogy mi a szoftvertől nagy mértékben függünk, nem akarjuk a teljes, jelenleg a teljes informatika ki van szervezve. De megfelelő egyensúlyt kell teremteni aközött, hogy mit szervezünk ki, és mi marad házon belül. Éppen ezért alapvetően értékelni kell az informatikai rendszerünket, meg kell állapodnunk a szállítóval, az árban, az üzemidőben, annak érdekében, hogy kézben tudjuk tartani a saját informatikai rendszerünket, és ez beruházásokat feltételez. Elnök úr, ön is tudja, hogy most egy 14 éves épületben vagyunk elhelyezve, nem tudom, hogy ellátogatott-e már hozzánk. Itt naponta 4-500-an dolgoznak. Na most ezt bővítenünk kell, nem csak teljes munkaidős munkatársakkal, hanem a kiszervezés révén további 2-300 főre gondolunk még. Van egy bérelt helyiségünk is, tehát még egyszer, a második szakasz keretében szeretnénk az épületet kibővíteni, hogy akik a bérelt helyiségben dolgoznak, a főépületben kerülnek, kerülnének elhelyezésre, összességében, és garantálhatom elnök úr, hogy nem tudunk minden többletet felhasználni, ugyanis a többletből várhatóan még maradnak összegek felhasználatlanul. Köszönöm szépen. További kérdések? Amennyiben nincs, akkor köszönöm szépen, Campinos. Onnal kiválóan együttműködik a mi bizottságunkkal, és amikor a delegációink utazásáról beszélünk, akkor Alicante mindenféleképpen elő kellő helyen szerepel, úgyhogy majd igyekszünk oda is egy látogatásra sort keríteni. És akkor térjünk vissza a napirendi, a napirendünkre. A kilences pontot szeretném a kimaradtak közül előre venni de Grandes Pascal jelentéséről van szó. Jó lenne, hogyha ezt minél előbb le tudnánk bonyolítani, mert még van néhány dolgunk. A szerződési joggal kapcsolatos napirendi pontra azt hiszem, hogy már nem lesz időnk, mert ezt szélesebb körben, részletesebben meg kéne vitatnunk. Nem tudom, hogy Diana Wallace, hogyha hozzájárul, miután a módosítókat is meg kéne beszélnünk, hogy a következő ülésre halasztanánk, ezt az árnyék jelentéstevővel is majd egyeztetjük, tehát ez akkor megy, akkor elnapoltuk a szerződési jogot, az árnyék jelentéstevőkkel is még egy vitát kell szerveznünk, és a napirend első pontjai között fog ez majd legközelebb szerepelni. A 37-es pont Geringer asszony jelentése sem különösebben sürgető, tehát ezt is elnapolhatjuk. A Wallis féle jelentést is, és akkor most De Grandes féle jelentés következik. Meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekszem minél rövidebbre fogni, hogy a napirendünket tartani tudjuk, ahogy ezt az elnök úr jelezte. A rendelkezés álló keretek között meglehetősen komoly kihívás volt összeállítani a tervezetet. Éppen ezért nekem le kellett rövidíteni a véleményemet. Minden esetre a módosításokkal majd ezt igyekszünk feltölteni, hiszen ez egy nagyon érdekes téma. A bizottság közleménye fényében született ez a vélemény a terrorizmus elleni fellépéssel kapcsolatosan az Európai Bizottsági Politika 2 során szerepel ez, tehát a terrorizmus megakadályozása, azzal, kapcsolat, azzal szembeni fellépés és a terroristák elfogása. 2008-ban a bizottság javaslatot tett az ezzel kapcsolatos fellépések módosítására. A jogi keretet korszerűsíteni kellett, és az új keretbe bekerült az internetes bűnözés is, az alapjogok védelme, különösen a szólásszabadság kérdése a LIBE szakbizottságon belül, és az illetékes jelentéstevő Sophie Intveld agályának adott hangot az alapjogok tekintetében, ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy egy költséghaszon elemzést kell végezni minden terrorizmus ellenes politika kapcsán a jövőben. Az uniós szerződésekre tekintettel az alapjogokat természetesen tiszteletben kell tartanunk, a szólásszabadságot, a demokráciát, az egyenlőséget és a jogállamiságot. A terrorizmussal szembeni fellépés kapcsán is. Megfelelő jogi eszközökkel, többéves stratégiákkal, akciós tervekkel rendelkezünk Európában, és egy sor szabályjal, ahhoz, hogy elérjük a célkitűzéseinket, a, illetve meg tudjuk akadályozni a terrorizmust, védelmet tudjunk és kellő reagálást biztosítani. Alá kell húznunk a jogi eszközök, jogi instrumentumok fontosságát. A 2002-es 2008-ban módosított keret határozat is erre vonatkozik. Minden tagállamban érvény, végre kell hajtani ezeket a szabályokat, és ami különösen fontos számunkra, hogy a fundamentalizmussal szemben fellépjünk, és a 2008-as stratégiában megfogalmazottak szerint a terroristákat el tudjuk, le tudjuk tartóztatni, el tudjuk fogni. Amikor a az emberek és az infrastruktúrák védelméről van szó. A terrorizmussal szembeni küzdelem különösen nagy jelentőséget kap, és gondolunk itt az új technológiákra is. A terrorizmus rendkívül kreatív, borzalmasan kreatív tevékenység, tehát erre nekünk hatékonyan kell reagálnunk. Láthattuk, hogy a repülőterek biztonsági rendszerei tekintetében milyen javulások tapasztalhatók integrált védelmi rendszerekre van szükség az állami szektorban, a kutatásban, a közszolgáltatásokban, és ehhez a biztonsági technológiákat konszolidálni kell, hogy kellő hatékonysággal lehessen ezeket bevetni. Amikor a terroristák üldözéséről beszélünk. Az európai elfogatási parancs a rendelkezésünkre áll megfelelő keretek a terrorizmussal szembeni küzdelemben, amelyekkel hatékonyan élhetünk. A PNR nyilvántartások, az utas nyilvántartások rendszerét is tovább kell fejleszteni. Végezetül pedig a reakcióval kapcsolatosan ez különösen fontos célkitűzés számomra és az országom számára. Az áldozatoknak segítséget kell nyújtani, és erről kevés említést láttam az Intvelt féle anyagban, de biztos vagyok benne, hogy ezek is szerepelni fognak, hiszen ő rendkívül alapos. Nem feledkezhetünk meg arról is, hogy az áldozatokat is védenünk kell, a terrorizmus áldozatai számára segítséget kell nyújtanunk. Tehát ezt a szempontot is fel kell venni a jelentésben, és remélhetőleg ez még a mi ciklusunk alatt megvalósul. A terrorizmussal szembeni küzdelem minden, mindannyiunkat érint, és a parlamentnek élen kell járnia a különböző eszközök és politikák megalkotásában, az áldozatok védelme területén. A véleményt a módosítóimmal és más hozzáállásokkal természetesen ki lehet teljesíteni, és én várom a vitát, várom az önök elképzeléseit, ami gazdagíthatja a vélemény. Szerintem itt ideológiai nehézségeket nem kell áthidalnunk. Két javaslatom lenne még, elnök úr. A bizottsági javaslatban és az Intvetféle javaslatban két dolog korrekcióra szorul. Az iszlamista fundamentalizmusról is beszél, mint a terrorizmus analógiája. Ezt el kell kerülnünk, hogyha az iszlamista iszlám terrorizmusról beszélünk, akkor itt a radikális dzsihádról, dzsihádra gondolunk. Nem mondhatjuk, hogy az iszlám önmagában a terrorizmus egyik formája. Ez végül is egy vallás és egyfajta életmód. Tehát nem lenne tisztességes, hogyha az iszlámot a terrorizmus szinonimájaként említenénk. Demokráciáról beszélünk, a szabadságra törekvő országokról, de a tőlünk eltérő kultúrákat is tiszteletben kell tartani. Nem lehet, nem engedhetjük meg, hogy hiteltelenítsük az iszlámot. Másodszorban eh, elnök úr engem aggaszt, amit gyakran a Libében lehet hallani. Az alapjogok védelme természetesen nagyon fontos, de esetenként ez túl, túlzott hangsúlyt kap egyes anyagokban. Talán másképp kellene megfogalmazni, túlságosan ragaszkodunk a bizonyítási teher kérdéseihez, és amikor a terroristákat üldözik a tagállamokban, akkor a tagállamnak kell teljes mértékben tiszteletben tartani az alapjogokat, a jogállamiságot. Csak így tudunk eljárni büntetőjogi ügyekben. Nagyon gyakran a terroristák megpróbálják hiteltelené tenni az állami fellépéseket az antiterrorista fellépéseket. Arra hivatkoznak, hogy őket megkínozták, vagy visszaéltek a jogaikkal. Ez egy nagyon gyakori retorika. Tehát óvatosnak kell lennünk. Nem szabad a túlzásokba esni, és a terrorizmussal szemben a meglévő keretek között az alapjogok tiszteletben tartása mellett kell fellépnünk, ugyanakkor viszont e tekintetben sem szabad túlságosan el kalapozunk magunkat, hiszen a terroristákat kell lefülelni. Az államok a legitimek, és nem a terroristák. Köszönöm szépen, Lichtenberger asszony. Nagyon szépen köszönöm. Én azt gondolom, hogy annak a módja, hogyan a terrorizmus ellen harcolunk, azon mérhető le a demokrácia minősége. Minél több alapjogot korlátozunk a lakosság teljes körében, mert hogy bizonyos módszereket választunk a terrorizmus elleni harcban, annál inkább közelítünk ahhoz, amit a terroristák propagálnak, tehát hogy a társadalom ne legyen szabad. Tehát a terrorizmus ellen úgy kell harcolni, és ott kell harcolni, ahol a konfliktus van, az alapjogok és a polgári szabadságjogok esetében, és ahol az eszköz megválasztása a lényeg, hogy hogyan folytatjuk ezt a harcot. Ha az a tendencia, ami körvonalazódott az elmúlt években, ez egy ilyen tömeges átvilágítást jelent mindenhol, és ez azt eredményezi majd, hogy nem lesz elegendő forrás ott, ahol több esélyt látok, például a célzott megközelítésnél, a targeted Approach-nál, hogy célirányosan ö, ö, folytatjuk ezt a harcot, amikor mindenkit átvilágítunk, vagy videókamerával, vagy lifttel, vagy bármivel, akkor fennáll a veszély, hogy egy, megfulladunk az adat tömegben, és ez már nem is tud semmi igazi információt adni, mint ahogyan azt várjuk. Ezt Intfeld kolléganő is elmondja, hogy a terror elleni eszközöket kell értékelni. Ez egy nagyon fontos kérdés. És én, ami az internetes bűnözést illeti egy ilyen célzott megközelítés híve vagyok. Tehát célirányosan kell keresni a vétkeseket, és hát eddig is így sikerült sikereket elérni, és nem pedig a tömeges screening segítségével. Ezt mindig szem előtt kell tartani. Nem szabad olyan társadalommá válnunk, ahol az autoritér rezsimek, vagy a terror maga, terrorcsoportok egyre nagyobb pozíciókra tesznek szert. Ez egy nagy veszély. A polgári szabadságjogokat kell védenünk. És a korlátozást mindig mérlegelni kell, hogyha ez tömegesen érinti az embereket tehát mindig arról van szó, hogy a stratégiát hogyan választjuk meg, és melyik, milyen stratégiát választunk. A másik, hogy sok intézkedés megvalósítása során a tagállamokban nagyon különböző stratégiákat ö, dolgoznak ki, úgyhogy nincs közös út, hanem különböző módozatok. Például egy, az egyik államban a maffia cikket kezdeményezték, és például sokakat bűnözői csoportosulásnak neveznek, vagy diák tüntetéseknél is ezt alkalmazzák. Tehát célirányosan kell eljárni, és akkor ott kell a forrásokat felhasználni, ahol konkrét eredmények érhetők el, és konkrétan megteremthető a biztonság. Ez számomra nagyon fontos. Azt hiszem, hogy a SWIFT rendszerrel kapcsolatos fejlemények, amit a parlamentben döntöttek, mielőtt elfogadtuk, mindez nem mutat hatást, tehát nem tudott igazi hatást kifejteni ott, ahol kellett volna. A harmadik probléma az pedig a bűnözés és a terror közötti különbség, a határ, hol kezdődik az egyik, hol végződik a másik. Amikor tömeggyilkosról, vagy, vagy sorozatgyilkosról beszélünk, akkor ez gyakran terrorista háttérrel keverik össze, ami nem igaz. Hát, hogy ez az egész álmok futási kérdés sokszor ideológiai kérdésekkel kombinálódik, meg keveredik, de itt is nagyon vigyázni kell, és nagyon egyértelműen kell megtenni az elhatárolást. Tehát figyelni kell, hogy ne túl sok törvényt, jogszabályt alkossunk, amelyeket aztán a tagállamok a lehetőleg különbözőben értelmeznek, és akkor már nem tudunk közös stratégiáról beszélni. Ez egy központi kérdés, tehát a megvalósítással kell törődni, a közösségi jog megvalósításával, és itt kell nagyobb figyelmet szentelni ennek a kérdésnek, mert hogy ez rendkívül fontos. És ezt az elhatárolást az alapjogi kérdésben nagyon világosan meg kell tenni, és nem szabad kölcsönösen feltételezni egymásról, hogy túl sokat vagy túl keveset teszünk, mondunk a terrorral kapcsolatban, amikor az eszközökről vitatkozunk, amelyekkel megpróbálunk harcolni a terrorizmus ellen, és az eszközökkel kapcsolatban különbözőek a vélemények a hatékonyságukat illetően is. Ha, amikor nem értettem igazán, hogy a fordításban így jötte át, de én nem pontosan értettem, hogy most az iszlám terrorizmusból vagy iszlamista terrorizmusról beszél. Németül van ebben egy különbség, nem tudom, hogy a spanyolban hogy van ez, tehát, hogy most csak a dzsihádra korlátozzuk -e ezt, ezt, ebben nem vagyok biztos, ugyanis a terror kérdését el kell választani hogy ettől, hogy ez csak arról az oldalról jöhet, de az iszlámista terror is az iszlám terror nem jó, az iszlámista talán már igen, de hát ez nyelvi kérdés, úgyhogy ezt most csak a saját nyelvemben alapján tudom megítélni, ez nem biztos, hogy érvényes más nyelvekre is. Összességében úgy gondolom, hogy a jogi bizottságnak a jogi síkot kell hangsúlyoznia, és azt szeretném, hogy jobban vegyük figyelembe, hogy hogyan valósulnak meg ezek a tagállamokban. Mert erről van szó. És itt még sok konfliktus van, és nagy különbségek a tagállamok között annak alapján is, amiről ma már szó esett, hogy különbözőek a jogi hagyományok, és azt is hozzáteszem, hogy a történelmi tapasztalatok is. És például a német nyelv térségben egy kicsit érzékenyebbek vagyunk bizonyos dolgokkal szemben, még más országok ő, ezt nem ilyen világosan ő juttatják kifejezésre. Köszönöm. Tessék parancsolni, tány kolléganő. Igen, Lichtenberger asszony nagyon részletesen beszélt, nem szeretném megismételni, amit elmondott, mert úgy nagyrészt egyetértek vele, és megtámogatom, amit elmondott, de azért arra visszatérek, nem tudom, hogy ez a fordításban veszett el, de az hangzott el, hogy a terrort egyszer és mindenkorra meg kell szüntetni. Hát azt gondolom, hogy ez egy nemes cél, csak hogy nem reális és ami a kínzásokat illeti. Azt hiszem, hogy nem lehet elvitatni, hogy harmadik államokban alkalmaznak terror kínzást, ezt nem tagadhatjuk. Én nem voltam a SWIFT ellen, de akkor sem hittem abban, hogy a kompromisszum keretében, a gyakorlati megvalósítás során sikerül sikert elérni, illetve azt amit akartunk, és most egy fél év után azt mutatja az értékelés, hogy itt a parlamentet egy kicsit az orránál fogva vezették, és most viselnie kell a következményeket. Tehát nem szeretem a túlkapásokat a terrorizmus elleni harcban, ezeket korlátozni kell, és hát a LIBE által kigondolt értékeléseknek nagyon fontos szerepük van. Ez az egész életünkre kiterjed. Én láttam, hogy milyen módon folyik a harc a pénzmosás ellen. Hát egy őrület volt ez a gyakorlatban, és hatalmas papír áradatot eredményezett, de eddig még egyetlen egy ügy felderítése nem történt meg, vagy az Osama Bin Laden még sehol nem merült fel ebben az összefüggésben, úgyhogy ez maga volt az őrület, és most a sok-sok év után kiderül, hogy ez nem eredményezett sokat, és a véleményszabadságot, meg az alapszabadságokat korlátozta. Ami a személy ellenőrzéseket illeti, én amellett vagyok, hogy az izraeli rendszert vegyük át, amely a konkrét gyanús esetekre összpontosít, és ez a tömeges szkennelés, meg átvilágítás mindenki esetében, akiről tudjuk, hogy teljesen ártalmatlan emberek, ez őrület, és nagyon sok pénzbe is kerül már évek óta, nem is érvényesíthető, úgyhogy Izraelnek nagyon komoly tapasztalatai vannak a terrorizmus elleni harcban, úgyhogy az ő lépéseiket kellene átvenni, ahelyett, hogy itt újabb költségekbe vernénk magunkat valami új szkennerrel vagy egyéb eszközzel kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Vaszik kollega. Köszönöm, elnök úr. E, orvosi okokból ki kellett most mennem, de már visszajöttem. Támogatom Luis de Grandes kollégám szövegét. Nem csak nüanszokról és e, félreértésekről van szó. Alapvető, hogy e, azok a nüanszok, amelyek megjelentek most a véleményben, ezek teret nyerjenek ebben a parlamentben, ebben a szakbizottságban és a LIBE szakbizottságban is. Nagyon fontos hozzájárulást láttunk tőle. Tegnap ő engem Don Quixote-hez hasonlított, aki valamifajta romantikus csatába indul. Nem tudom, hogy én Don Quixote voltam-e tegnap, vagy sem, de azt tudom, hogy most eh, Sancho Panza vagyok, én vagyok eh, a pajzsa de Grandes úrnak, az ők is Sancho Panzája. No es cuestión de que se haya descubierto, como dice la nota. Aki őt támogatja. Nem csak arról van szó, amit Time asszony mondott, nevezetesen, hogy itt vagy ott ilyen és olyan esetek történtek, hanem utalnék arra a spanyol politikára, amelynek révén sikerült megfékezni a terrorizmus. De mégis folytatni kell ezt a politikát, mert sikeres. spanyol erőfeszítéseknek és együttműködésnek köszönhetően spanyolokkal, Portugáliával való együttműködésnek köszönhetően lelepleztük a terrorizmus finanszírozását, és kisikerült vergődnünk abból a sanyarú helyzetből, amiben korábban voltunk. Én ügyvédként sok embert védtem, még terroristát is Köszönöm. Köszönöm szépen, és a jelentéstevő kap ismét szót. Sí, presidente, muchas gracias. Köszönöm. Hadd kezdjem azzal, hogy Masip úrnak megköszönöm a tényleg jelentős támogatását. Még legfontosabb az is az, hogy egy másik frakciónak a tagja is, onnan kaptuk ezt a támogatást. Azt gondolom, hogy ez a támogatás különösen fontos egy olyan személytől, aki egyébként a polgári szabadságjogok élharcosa. Táim asszonynak is köszönöm a hozzászólását, csak úgy, mint Lichtenberger kollégának. ne felejtsük el, hogy eh, más és más eh, az érzékenység. Ugyanakkor a jogi formát sem szabad hanyagolnunk. A terrorizmus egyébként egy globális jelenség, mindenkit érint. Nem érdekes az, hogy milyen okokból születik az a terrorizmus. Nem lehet igazolni ugyanis. Nem igazolható a terrorizmus eh, csak azért, mert a terrorista hisz abban, amit csinál. Senkit nem tartanánk terroristának csak azért, mert mondjuk szeparatista. A viselkedésről van szó. A viselkedés, amely az erőszakhoz kötődik, a gyilkosságokat is magába foglalja. Teljesen mindegy, milyen célok érdekében lép fel erőszakosan, az terrorizmus független attól, hogy a Spanyolországban, Németországban vagy bárhol máshol történik. A terrorizmus elleni fellépést koordinálni kell, és eh, egész Európában ugyan olyan paraméterek alapján kell eljárnunk. Én egyetértek és megértem azt és egyetértek azzal, amit Lichtenberger asszony mondott az érzékenységről, ugyanakkor itt arról van szó, hogy, kom, hogy koordinálni szeretnénk azokat az eszközöket, amelyek segítségével fel tudunk lépni a terrorizmus ellen. Nem csak a tagállamoknak kell éberen ébernek maradniuk a terrorista veszéllyel szemben. Ne keverjük össze a közönséges bűnözőket a terroristákkal. Nem ugyanarról van szó. Van egy éles különbség. Ráadásul a terroristák között sem érdemes különbséget tenni az alapján, hogy ki melyik milyen célt szeretne elérni. A jogállamiság szabályait kell figyelembe vennünk, a polgárok jogait kell védelmeznünk a terrorizmus mindenhol létezik, és mindenhol fel kell lépni az ellen. Itt most arról beszélünk, azzal foglalkozunk, hogy hogyan lépünk fel a terrorizmus ellen, nem azzal kell foglalkozni, hogy adott esetben különbséget tegyünk különböző célú terrorizmus között. az a mi feladatunk, hogy megtaláljuk azt, hogy megfelelő jogi alapja van-e a fellépésnek a Libe szakbizottságban. Más a feladatuk az embereknek, mert ott a polgári szabadságjogok védelme annak a szakbizottságnak a fő rendeltetése. Ami az iszlamizmust illeti, nem hiszem, hogy fordítási hibáról volt szó. Hogyha az iszlámról beszélünk, az egy teljesen elfogadható vallási rendszer, a terrorizmus viszont ettől teljesen eltér. A terrorizmus az egy radikalizált formája a, a viselkedésnek, amely elfogadhatónak tartja az erőszakot céljai elérése érdekében. Tehát nincsen semmifajta összemosás vagy zavar ezen a területen. Ugyanígy értelmetlen szeparatista terrorizmusról beszélni, és teljesen ér- érdektelen, hogy mi a célja a terrorizmusnak. Ugyanis nincs olyan megkülönböztetés, hogy az egyik fajta terrorizmus bűncselekmény, a másik pedig nem. Nem érdekes tehát, hogy most szeparatista terrorizmusról van-e szó Spanyolországban, vagy iszlamista terrorizmusról máshol. A terroristák egyébként maguk nagyon óvatosan használják a nyelvet, és megpróbálnak kétséget ébreszteni a tagállamok hozzáállásával kapcsolatban, az államokat kínzással és korrupcióval vádolják. Tehát ők maguk nagyon is odafigyelnek arra a nyelvezetre, amit használnak. Ez az egyik veszélye annak, a, hogy a terrorizmussal foglalkozunk. Köszönöm az itt elhangzott hozzászólásokat, mindegyiket feljegyeztem és figyelembe fogom venni. Semmi olyasmit nem hallottam, amivel alapvetően ne értenék egyet. Azt gondolom, hogy az értékekben és az elvekben teljesen egyetértünk. Köszönöm mindenkinek a segítséget. Herzlichen Dank, nagyon szépen köszönjük, raportőr úr. Még meg kell határozni a módosítók benyújtásának határidejét, ez március 28. Ha nincs kérdés, akkor ezt elfogadtuk. Az ülést lezárom ma délelőtre, délután már hideg van. Ugye nekem is feltűnt, úgyhogy majd kérjük, hogy a fűtést nézzék meg. Most lezárjuk az ülésünket, és holnap délután a nem nyilvános résszel kezdünk, és utána pedig következik a workshop. Minden jót! Jövő.